Okay, colleagues, we're going to make a... Kedves kollégák, kezdjük el a ma délutáni ülés. Szavazással kezdünk. Hát azt még, meg, még megelőzően üdvözlök egy látogatói csapat, egy presszó asszony hívott meg nemzetközi torinói diákok. Lehet, hogy nem olyan érdekes későbbiekben az ülés, de az elején te biztos az lesz. A ma délőtti vitáról lemaradtak, de a szavazásról nem. Most a 2015-ös feletlesi keretről fogunk szavazni, Reményük, hogy majd elolvassák, hogy lássák, miről is szavazzunk, mind min vettek részt. A parlament új szabályai szerint a végszavazást népszerű szavazásban kell megejteni. Tehát mielőtt elkezdjük a szavazást, szeretném leellenőrizni a rendszer, Mert a legutóbb ma két fantom szavazat keringett, ketten többen szavaztak, úgyhogy kérem most mindenki próba szavazzon, megnyitom a szavazást, mindegy miről, Szavazunk. Huszonheten a néppárt egy több, egyel több emberrel szavaz. Valaki kérem vegye ki a néppárt soraiból a szavazókártyát. Így rendben van, nincs gond, elkészítjük. Lezárom a szavazást. 19 mellette, egy ellene, nem tudjuk mi volt ez, de lement. Működik a rendszer, ez a lényeg tehát most. Most pedig egy sor kompromisszumról kell szavaznunk. És ha ezek átmennek, akkor a többi módosítóban nagyon sok oka fogyottá válik. Igyekszem majd az oldalszámokat megadni, hogy tudják követni. Kezdjük. Azt hiszem két részben fogunk szavazni. Tehát amikor számokat mondok, mondom melyik rész. A szavazóist első része indul most. Hármas kompromisszumcsomag mellette. Aki mellette fel a kezét. Ellene. Tartózkodunk. Elfogadtuk. Most akkor 81-es módosító második oldalon a szavazás tárgya mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk. 84 az alján, az oldalnak, mellette. Ellene. Tartózkodók. Ellenőriző gép fel a 84-est, megnyitom a szavazást. 84-es a szavazás tárgya. A második oldal alján van a 84-es módosító indítvány, arról szavazunk géppel. Megint indítsuk újra. Kezdjük előről, kollégák. Tehát most a 82-es okafogyottá vált. Ilyen formán 84-esről szavazunk, ami a második oldal alján van. Megnyitom. Lehet, hogy a harmadik oldalán van, de lényeg az, hogy 84-es. Megnyitottam a szavazást. Voksoljanak. A szocialisták egyel többen szavaztak. Köszönöm a pozíció. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk 14-12 ellenében. 20, egy tartózkodással. Átugrunk több oldalt. Éppen most javítanak engem is, egy pillanat. Ötös oldal, négyes csomag. Mellette, ötös, a négyes csomag mellette, ellene tartózkodók Elfogadtuk. Ugorjunk tovább. 139-es módosító a hetedik oldalon. Mellette. Ellene. Tartózkodók. Ellenőrző géppel megnyitom a szavazást. Lezárom. Elvedettük. negyvenkettő. Mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk. 143. Mellette. Ellene tartózkodó. Ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. 143. Lezárom. Elvetettük. 148 a hetedik oldal alján, mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. 156. 156. 8. oldal közepe fele. Mellette. Ellene. Tartózkodók. Ellenőriznünk kell. Megnyitom a szavazást. 1, 5, 6. Szavazunk rá. 156 mindenki tudja? Lezárom a szavazást. Egy szavazat többséggel átment. Megyünk tovább. 162. 9. oldal. Mellette. Ellene. Tartózkodók. Megírtam az ellenőző szavazást. Erre is. 162. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Következő a 165-ös mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk. 169 ugyanaz az oldalon mellette, Ellenem. Tartoz, elvetettük. 171 mellette, ellene, tartózkodók. Meg kell nézzük, elmerő szavazást nyitok meg a 171-ről. Lezárom elvetettük. 173 mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. Ötös kompromisszumcsomag a következő mellette, ellene tartózkodók, átment. 100 67 mellette ellene tartózkodó. Megnyitom az ellenőrző szavazást, 167. Lezárom. Elvetettük. ugrálunk, ugrunk, ugrunk, ugrunk, egészen a 190-es okafogyottá vált, bár a zöldek részenkénti szabadást kértek. Hatos csomag a 11. oldal alján mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk. ugrunk tovább. 15. oldalnál tart. Nem. 7-es kompromisszum csomag a 13. oldalon a szavazás tárgya. Tizenharmadik oldal, még egyszer mondom, tehát aki mellette, tegye fel a kezét, hetes kompromisszum. Ellene tartózkodik, elfogadtuk. Megyünk akkor tovább. Kétszázhuszonnégy, tizennegyedik oldalon, fogyottá vált, bocsánat. Köszönöm, hogy szóltak. 229 a 15. oldalon mellette, 229 mellette, ellene. Szerintem fogyott, ö, szerintem el, el, elbukott, de nézzük meg géppel, elnőrizzük. Megnyitom, lezárom. Egy szavazaton múl, de elvetettük. Menjünk akkor tovább. 16. oldalnál tartunk. 239 Deva úrtól jött, mellette. 239 Deva úr módosítója, mellette ellene tartózkodók. Elvetettük. Most jön a 8-as kompromisszumcsomag, a 16. oldal alján mellette. Ellene tartózkodók. Elfogadtuk. Tizennyolcadik. 264 mellette. Ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 268 a 19. oldalon mellette ellene tartózkodó elfogadtuk. 273 itt ugye az oldalon mellette ellene tartózkodók géppel ellenőriznünk kell a 273-as módosítóval. Mi legyen? Lezárom. Elfogadtuk. 9-es kompromisszum csomag mellette ellene tartózkodó elfogadtuk. Megyünk tovább. 20. alja. 291-es. Mindenki tudja, hol van? 291 mellette ellene. Tartózkodók. Ezt nem világosan látom, ellenőrző szavazásítok meg 291. Kérem mindenki voksoljon. Lezárom. Elfogadtuk. Most a a második része, az első szavazás tárgya, tízes csomag a második oldalon. Ez a FEM módosítóit tartalmazza, mellette ellene tartózkodás elfogadva. 11-es csomag, harmadik oldal mellette. Tehát mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. Ötödik oldalon vagyunk, a 335-ös módosítónál. 335, 335 megtalálták, remélem mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük elektronikusan. A 335-ről megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Ezt eh, elutasítottuk, 12 eh, eh, igen szavazat volt és 15 nem. 339-es módosító mellette ellene tartózkodás, ellenőrizzük elektronikusan, megnyitom a szavazást a 339-essel kapcsolatban. Ha mindenki szavazott, akkor lezárom a szavazást, és elvetettük 16-11 jelenében. 341 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 345 Sánchez mellette ellene tartózkodás elvetve. Tehát a 345-nél tartunk, ellenőrizzük elektronikusan, megnyitom a szavazást. Lezárom. Egy szavazat többséggel elfogadtuk. A szocialistákról azt gondoltam, hogy elutasították, de nem, Igen, el szerettek volna szavazni. Hatodik oldal, 12-es csomag mellette, 12-es csomag mellett, ellene tartózkodás elfogadva. es a hetedik oldalon, mellette ellene. 354-esről beszélünk a hetedik oldalon. Elnézést, mondja az elnök. 23. bekezdés 354-es módosító mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. Gondolom én, de azért elektronikusan ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk 15 igen szavazattal, 13 ellenében, jó volt ellenőrizni. 367, ez a 24-es bekezdésnek a módosítása. 367 mellette ellene tartózkodás. Ellenőrizzük elektronikusan, 367-ről megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, akkor lezárom a szavazást. 15-13 ellenében elfogadtuk. Most jó sokra, sokot ugrunk, eh, és a 13. csomaghoz érkeztünk. 13. csomag mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 14. csomag mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 392-es módosító, a második címhez kapcsolódik. Az én kiadásomban kilencedik oldalon van. Le Michel tollából. Mellette. Ellene. Tartózkodás. Ellenőrizzük elektronikusan. Megnyitom a szavazást a 392-ről. Azt hiszem egyértelmű az elvetés. Lezárom a szavazást elutasítottuk. Következő a 393 mellette ellene elutasítva. 394 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 15-ös csomag mellette ellene tartózkodás elfogadva. Négy hatosnál tartunk, ez a 27-es bekezdésnek a módosítója. Mellette ellene tartózkodás. Azt hiszem, hogy elfogadtuk, de ezért ellenőrzöm. Elektronikusan megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Két szavazat többséggel elfogadtuk. 408, kettővel alatta, mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrző, ellenőrizzük elektronikusan, 408-as, tehát megnyitom a szavazást. Ha mindenki szavazott, Lezárom a szavazást. Egy szavazattal elfogadtuk, legalábbis egy többség, egy különbséggel elfogadtuk. Mellette ellene tartózkodás ellenőrizők, a 411-ről megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk két szavazat különbséggel. A 16. csomaghoz érkeztünk, mellette ellene tartózkodás elfogadva. 17-es csomag, mellette ellene tartózkodás elfogadva. 455, a 31-es bekezdés módosítása, Maria Hoybruch, Heidi Holtalan, Judith Sargentini, 455 tehát. Itt megpróbáltak lobbizni az elnöknél, de hát ez egyáltalán nem működik. Itt mellette ellene tartózkodás elutasítva. Most a preambulumokról szavazunk, második csomag mellette. Ellene tartózkodás elfogadva. 27. módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. 28-as módosító mellette ellene tartózkodás azt hiszem, hogy elfogadtuk, de azért ellenőrzöm. 28-as módosító, megnyitom a szavazást elektronikusan a 28-asról. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Biztos örülnek, hogyha azt mondom, hogy ugrunk megint egész oldalakat. még gyorsan ellenőrizzük, hogy tényleg minden, ami kiesett, az kiesette. Egyes csomag mellette ellene tartózkodás elfogadva. 16-os módosító, el is line, módosítója mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 17-es módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva, 18-as mellette ellene tartózkodás elfogadva, 19-es mellette ellene tartózkodás, ellenőrizzük elektronikusan a 19-est, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást elfogadva 15 szavazattal 11 ellenében. 22-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. Most pedig eh, blokkban szavazunk a preambulum bekezdésekről, amelyeket a FEMME bizottság javasolt. Az egészről szavazunk, az egész blokkról egyszerre. Remélem mindenki megtalálta. Blogban szavazunk tehát ezekről a módosítókról mellette, ellene tartózkodás elutasítva. Okay. And it includes the remaining paragraphs of the FAM opinion because they're included in the other compromises. It's not that they're rejected. Nem arról van szó, hogy mindegyik kiesett ezzel az elutasítással, hiszen a legtöbbet bizonyos kompromisszumokba beleépítettek. Most a zárószavazás következik, és ezt elektronikusan fogjuk megtenni, népszerinti szavazás lesz tehát a vélemény egészéről szavazzunk elektronikusan, megnyitom a szavazást. Először csináljuk ezt ebben a bizottságban, most írjuk a történelmet, lezárom a szavazást. 24 szavazattal, 3 ellenszavazat ellenében egy tartózkodással elfogadtuk a jelentést. Köszönöm szépen! szeretne szólni ennek a nagyon fontos uh, szavazásnak a végén. Csak köszönetet szeretnék mondani minden kollégának, és még egyszer hangsúlyozom, hogy uh, nagyon jó munka volt ez, uh, nagyon jó volt az együttműködés, és megpróbáltunk azokra a kérdésekre összpontosítani, amelyek összefogást tesznek lehetővé, hogy határozottan vihetjük terjessük ezt az ügyet a Strasbourgi plenáris ülés elé. Köszönöm szépen, és köszönöm szépen az árnyék jelentéstevőknek is munkájukat ezzel a jelentéssel kapcsolatban. Ha ezt a sok munkát nem végezték volna el a kompromisszumokon, akkor itt szavaztunk volna másfél órán keresztül, úgyhogy nagyon örülünk, hogy így ilyen eredményesen dolgoztak. Van most még egy szavazásunk a gyermekélelmezési állásfoglalással kapcsolatosan. Remélem mindenki előtt ott van a szavazólista. Lehet, hogy nincsen, mert én is alig tudtam ez eh, enyémet megtalálni. Okay. Okay. So firstly we're going to, this is a draft motion for resolution on an oral question on child undernutrition in developing countries. So firstly we're going to move, we're going to Először a szóbeli <clears throat> kérdésről szavazunk. Ki támogatja? Nevene, Tartózkodás. Elfogadtuk. Most a szövegről. Egyes módosító mellette. Ellene. Tartózkodás. <clears throat> Ellenőriznünk kell az egyes. Megnyitom a szavazást. <clears throat> Lezárom a szavazást. Elfogadtuk 16-11 arányban. 23-as mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 24-es mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 25-ös mellette. Ellene. Tartózkodás ellenőrizzük a 25-öst. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 26-os <clears throat> jön. Mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Ugyanaz a többség. 27-es mellette <clears throat> ellene tartózkodás. 27-est ellenőriznünk kell. Lezárom. Elutasítva. 28-as <clears throat> ellenet tartózkodás. Elfogadtuk 29-es mellette ellenet tartózkodás elfogadtuk. 30-as, 31-es, 30-as mellette ellene tartózkodás. Ellenőrizzük a 30 as megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 31-es mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük. Lezárom a szavazást, elutasítva. kettes mellette ellene tartózkodás 32-est ellenőriznünk kell, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 33-as. Mellette. Ellene. Ellenőrizzük ezt is. 33-asról megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 34-es mellette ellene, tartózkodás, ellenőrizni fogjuk. Lezárom. Elutasítottuk. 35-ös, megnyitom. <clears throat> Lezárom a szavazást. Akkor a 35-ös még egyszer. Mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 36-os mellette. Ellene. Tartózkodás ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 37-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 38-as mellette ellene tartózkodás ellenőrizni fogjuk a 38-as, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, elutasítva 14-13 arányban. 39-es <clears throat> mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 40-es mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük a 40-est, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 15-13 arányban elfogadtuk. 41-es <clears throat> mellette ellene tartózkodás ellenőrizni kell ezt is. 41-esről szavazunk. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 42-es mellette ellene tartózkodás 42-est ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 43-as mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük a 43-ast. Lezárom. Elfogadtuk. 44-es. Ről nem szavazunk. 45-ös mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. 46-os mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást ellenőrzésképpen. Ha mindenki szavazott, lezárom a szavazást, és nagy többséggel átment. 48-as mellette ellene tartózkodás elkövetkezik. es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 50-es mellette ellene tartózkodás. Megnyitom a szavazást róla. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Ötvenegy, ről nem szavazunk, 53-as. Csak az 52-est kell ellenőriznünk előbb, mondják itt nekem. Sajnálom, akkor újra kell szavaznunk az 52-esről. Megnyitom a szavazást. Ellene, tartózkodás elfogadtuk. 53-as mellette. Ellene, tartózkodás. 53-ast ellenőrizzük. Lezárjuk azt. Elutasítottuk 54-es mellette, mellette, ellene, ellenőriznünk kell az 54-est. Lezárom a szavazást, elutasítottuk. 55-ös mellette ellene tartózkodás. Ellenőrizzük az 55-est, megnyitottam a szavazást, lezártam, azt elutasítottuk. 56-os mellette ellene ellenőrizzük az 56-ost. Lezárom az ellenőrzést. Elutasítottuk. 57-es. Ki támogatja? Ki van ellene? Tartózkodás. Elfogadtuk. 58-as. Mellette. Ellene tartózkodás. Az 58-ast ellenőriznünk kell, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, akkor lezárom. Elutasítottuk. 59-es mellette. Ellene. Tartózkodás <clears throat> elutasítva. 60-as mellette ellene tartózkodás. 60 as ellenőrizzük. Lezártuk, elutasítottuk. 61-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 62-es mellette ellene. Megnyitom az ellenőrzésül a szavazást. Lezárom a szavazást. Egy fővel. Változat. 63-as mellette. Ellene. Ellenőriznünk kell. Lezárom a szavazást, elutasítottuk. 64-es. Mellette. Ellene. Tartózkodás. Ellenőriznünk kell, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, és nagy többség elutasította azt. 65-ös mellette ellene tartózkodás. Kettes preambulum bekezdés, ki támogatja? Ellene, tartózkodás, ellenőriznünk kell. Megnyitom a szavazást. Elvizasítottuk hármas módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Négyes módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, ötös, mellette ellene tartózkodás hatos mellette ellene tartózkodás ellenőriznünk kell a hatost lezárom a szavazást elfogadtuk hetes mellette ellene tartózkodás, hetest ellenőrizni kell. Lezárom a szavazást. nyolcas, mellette tehát ellene tartózkodás. Kilences módosító mellette ellene tartózkodás ellenőriznünk kell. A szavazat egyenlőség, vagyis elutasítottuk. A tízes mellette, ellene. Tízesről géppel szavazunk. Lezárjuk a szavazást, elutasítottuk. 11-es mellette, ellene, tehát a szavazást elfogadtuk. 12-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 13-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 14-es mellette, ellene, ellenőriznünk kell a 14-est, megintem a szavazást. Lezárom azt. Elutasítottuk. 15-ös mellette ellene tartózkodás, elutasítottuk. 16-os ellene tartózkodás elfogadtuk. 17-es mellette ellene ellenőriznünk kell. A 17-esről szavazunk éppen. Elutasítottuk. 18-as mellette ellene ezt ellenőrizni kell. Szerintem ugyanaz lesz a többség, de nézzük, megnyitottam a szavazást. Mindenki szavazott. Lezárom. Szavazást elutasítottuk. 19-es kitámogatja. Ellene. Tartózkodás. Elutasítottuk. 20-as. Mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. 21-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 22-es egyben utolsó a Devitől mellette ellene ellenőriznünk kell 22-est elutasítottuk végül és úgy látom, hogy elutasítottuk nem kell szavazógéppel is szavaznunk most az egész módosított szövegről szavazunk Záró szavazás következik. Lezárom a szavazást. 23-3 arányban két tartózkodás mellett elfogadtuk. Köszönöm szépen. Ezzel a szavazás végére értünk. Akinek el kell menni, kérem csendesen tegye ezt. People leaving. I just want, I'm just going to give a minute to go so that I can give the rapporteur the floor on the next item. Még egy percet legyünk türelemmel, hogy a jelentéstevő elfoglalhassa itt a helyét, és hogy majd szépen figyelmes közönség előtt adhassa elő a jelentését, és ne motorogjunk közben. Tehát akinek távoznia kell, az kérem csendben távozzon és jó gyorsan. A tizedik napi rendi pontot ma délelőttről tettünk el, tettük el délutánra, de nem javítja ki magát az elnök asszony. Én keveredtem össze. No, sorry, it's my, my, my confusion, because we were... Elnézést, egy kicsit ugrálunk a napirendben, ezért összezavarodtam. A 13. napirendi pontot kezdjük tárgyalni az Európai Fejlesztési Évről. A bizottságunk fontos szerepet játszott abban, hogy a 2015-ös évet fejlesztési évnek nevezték meg. A parlament emellett szavazott nagy többséggel, és az év mottója a mi világunk, a mi méltóságunk, a mi jövőnk. Ezt a jelszót a DEVE tagjai alkották meg. Ez első ilyen európai év, amelyet az Európai Külügyi Szolgálat szervezünk meg, és ezzel tudunk hozzájárulni. Kérem, egy kicsit csendesebben beszélgessenek, illetve beszélgessenek kint, kérem. Tehát. Nagyon fontos alkalom lesz a parlamenten kívül kapcsolatba lépni a közvéleménnyel. A szakbizottság koordinátorai egy kis munkacsoportot hoztak létre, amely megvizsgálja, hogyan lehet hozzájárulni ennek sikeréhez. Kétszer találkozott már a csapat, Görenz úr vezette, ő kezdeményezte a képviselők közül ezt a tárgyévet. Kérem, hogy vegye át a szót, aztán a Concord képviselője, egy civil társadalmi szervezet képviselője, meg az Európai Bizottság embere is szót kap majd. Először Görenz úr tehát, aki vázolja azt a javaslatot, amit a koordinátorok elfogadtak az Európai Fejlesztés év tárgyában. Köszönöm, amint ön is mondta már. Az Európai Parlament másokkal együtt közösen kezdeményezte, hogy a bizottság 2015-öt nyilvánítsa a fejlesztés évévé. A gazdasági és szociális tanács, a régiók bizottsága, a bizottság és mi hoztuk ezt a gondolatot föl, és erről jogalkotási aktus is született 2014-ben, az előző jogalkotási időszak végén. Először fordul elő, hogy a külügyi politika egy aspektusa válik az európai év mottójává. 12 hónapon át alkalmunk lesz tematizálni a fejlesztés együttműködés számos aspektusát, és erről készült egy tanulmány, hogy milyen kezdeményezésekkel élhetne a Fejlesztési Bizottság itt a parlamentben, míg más intézményeknek is lesz persze saját javaslatuk a programokra. Ragaszkodtunk ahhoz, hogy központi szerepet játszassunk a fejlesztési év elindításában. A mi világunk, a mi jövőnk, a mi méltóságunk lesz, úgy néz ki az elfogadott motto. A célkitűzések között az elsődleges a polgárok tájékoztatása, akik a fejlesztés együttműködésben aktív szereplők, de itt alkalom lesz majd arra is, hogy az Eurostat és más felmérő cégek által feltárt adatokat most széles körben megismertessük, és a tagállamokban is. Központi szerepe lesz idén annak, hogy a politika koherenciáját fenntartsuk, tehát miután bejelentünk valamit, folyamatosan ö, kommunikáljuk is azt, és ezen belül például egy előadót és egy jelentést is szenteljünk a témának. A kulcsüzenet ennek a kampánynak az, hogy bemutassa, hogy az Európai Unió, amellett, hogy globális szereplő a világban, igen fontos szerepet játszik az interdependens, globalizált világban, részben jólétet teremt, részben pedig az emberek közötti egyenlőtlenség felszámolására törekszik. És attól, hogy nőtt a világban a gazdaság, nem csökkent automatikusan a szegénység, tehát ezt a dilemmát kell kifejtenünk, meg bemutatnunk. Az Európai Unió tehát ezt a fő témát fogja az zászlájára tűzni. Más szereplők elnökkel pedig arról egyeztettünk, hogy az Európai Parlament felvázol témákat, kampány lehetőségeket, de ezeket már másoknak kell majd levezényelniük. Több ülésen beszéltünk erről, hogy például érdemes lenne egy olyan konkrét kezdeményezést megfogalmazni, ami egyből szolgálja a láthatóságot. És híres embereket lehetne meghívni, igen ismert embereket, hogy adják arcukat a kezdeményezéshez, és ahhoz, hogy világméretű lehessen a, a fejlesztési kérdések megismertetése a világban. A második ilyen lehetőség, amit felajánlanak nekünk az, hogy lesz egy úgynevezett fejlesztési nap, amelyet a parlament szervezete, mint főszervező itt Brüsszelben, és talán lesz lehetőségünk arra is, hogy egy magas szintű panel, munkacsoport is összeüljön a fejlesztési napok során valamikor, úgy, hogy a, a nyílt kapuk napján, a nyílt napon legyen meg ez az ülés, és bárki bejöhessen. Ugye nem csak nyílt nap, hanem nyílt napokat tervezünk Brüsszelben, Luxemburgban, Strasbourgban is. És a fejlesztési kérdéseket maguk teljes aktualitásában és sokrétűségében táraljuk, tálaljuk. Ugye lesz 2015-ben sok egyéb nagy globális rendezvény, például az éhezésről, növénytermesztésről, az élelmezéshez való jogról, és a nemzeti parlamentek is mellettünk állnak, fontos szerep juthat nekik is, hiszen nekünk is érdekünk, hogy megosszuk a kompetenciákat, az Európai Parlamentnek nyilván van saját kompetenciája ezen kérdések kapcsán, vagy az ebola kapcsán is, de a legfontosabb az, hogy valaki tovább vigye az ászlót, tehát hogy multiplikáljunk. Például a nemzeti parlamentek révén, aztán azáltal teszünk egy lépést a parlamentek felé, konkrét lépést, mert ezeken a helyeken, a nemzeti parlamentekben a nemzeti parlamenti képviselők maguk is rendelkeznek többnyire fejlesztési bizottsággal, és ezek az informális kapcsolatok most rendszeressé válhatnának ezekkel az agbizottságokkal. Próbálnánk ö, nagyköveti szintű képviseletet szervezni ezekre az egyeztetésekre több országból. Van is egy ember az agyunkban, akinek ugyan lejár a mandátuma idén év végén, de nagyon ismerik őt a nemzeti parlamentek, és arra is lehetőségünk lesz, hogy részt vegyünk társszervezőként a rigai január 7-8-ai kiállítás megnyitóján koordinátor szerepet játszunk és arra is lehetőségünk lesz, hogy meghallgatást tartsunk fenntartható fejlesztés célok címmel, amelyet a jövő évben szerveznénk meg. Az együttműködési fejlesztési politika finanszírozása is, mint elhangozhatna, mint konferencia téma Rigában, illetve január 23-án, aztán lesz Kongó kereti részéből, Ruandából vendégünk tavas során, és mi is ki akarunk utazni Addis Abebába magas szintű konferenciára, ez július 13-16-án lesz, és azt mondom még akkor. A Sustainability Development Goals konferencia 2015-ben. Az ENSZ éves konferenciája kapcsán. Az ENSZ maga is tárgyalja ezt a kérdést. És aztán ezeken kívül még megvannak a szokásos forrásaink, eszközeink, amelyekből a kommunikációs főigazgatóságát meghívhatnánk ide, meg a parlamenti szakembereket is volt már hasonlóra példa, és az nagyon jól sikerült. És a szenzibilizációs kampányt segíti. Ezzel akkor most befejezném. A bizottságunknak, a különböző frakció koordinátorainak nagy sikere, hogy végül is mi alkottuk meg a 2015-ös év témáját, mottóját, és ezt más intézmények is elfogadták, hiszen amiről mi beszélni akarunk, egy növekvő probléma, és a szolidaritás és a szolidaritás oszthatatlanságának az elve pedig Európában is sajnos újra aktuális. Így tudtam volna összefoglalni röviden azt, hogy mit tervezünk. És mi lesz majd a jogalkotási aktusban is, ami a szenzibilizációs kampányról szól. Köszönöm, Garánc úr. Most pedig Marius Vandersnak adom meg a szót, aki a Concord szervezetet, civil társadalmi platformot képvisel. Nem tudom, hol ül. Ott. Hogy vázolja, hogy a Concord miért lép fel. Miatt elkezdi, szeretné megköszönni a múlt heti informális ülésen való részvételeit. Nagyon hasznos volt az, amit, amit mondtak nagyon pozitív visszajelzést kaptunk, úgyhogy ezért is köszönet. Parancsoljon! Köszönöm, elnök asszony, üdvözlő szavait! Gyors bemutatkozás, Marius Vanders vagyok, holland állampolgár. Itt Brüsszelben World Vision képvisem, ami a világ egyik legnagyobb humanitárius civil szervezete. Most viszont ezen kívül a, a Concord igazgatóságát képvisem, amely egy fejlesztési és segélynyújtási civil szervezeteket tömörít. Köszönöm, hogy, hogy megtiszteltek azzal, hogy, hogy meghívtak, hogy tájékoztassam a Concord tevékenységéről önöket. Arról mit tervez a mi ernyő szervezetünk a fejlesztési célok érdekében egy rövid dokumentumon foglaltuk össze mondandómat, egy áttekintést nyújtva az egyes tevékenységi körökről, melyekben a Concord aktív, az Európai Bizottsággal együttműködve, tervezve ezeket, meg több stakeholderrel, egy körű civil szervezeti szövetséget létrehozva. Ha biztos, az elnök asszony úgy gondolja, hogy lesz idő kérdéseket feltenni nekem, vagy kommentálni a, a szervezet működését, szívesen teszem majd ezt. Ám most a tervek egy konkrét vetületére térnék ki, arra a kihívásra, bonyolult kihívásra, hogy egy valóban szélesmerítésű, európai szintű civil társadalmi szervezetet hívjunk össze, nem csak brüsszeli szinten, hanem az EU egész területét lefedve megszervezzük ezt. Mindazokat az aktorokat meghívva, akik érintettek lehetnek a fejlesztési együttműködés létrehozásában. Az Európai Bizottság joggal számít ránk, Concordra, abban, hogy mi igyekszünk elérni az érintetteket, minden olyan potenciális partnert, akik az EU még figyelmét felhívhatják a az EU és a tagállamok erőfeszítésére, arra mit tettünk a múltban, mit teszünk ma és mit tervezünk tenni a e célok érdekében. A szervezet civil társadalmak egyes ágazataiban elég könnyű elérni a stakeholdereket, tagállami és európai szinten is, például az emberi jogi szervezetek, környezetvédelmi civil szervezetek, béketeremtési, humanitárius segélynyújtási civil szervezetek ágazatai jó működő platformokkal bírnak, tagállam meg közösségi szinten is. Ezeket viszonylag könnyű egyesíteni, és, tám, tám, és a, a tagjaikat is, hatalmas számú tag, tagjukat elérni információval, hogy ők is terjesszék azokat a történeteket, úgymond narratívákat, amelyeket az Európai Uniós polgároknak el akarunk juttatni. Ezek a narratívek kell, hogy érthető, módon és helytálló módon bemutassák azokat a szakpolitikákat és forrásokat, amelyeket a fejlesztési működésbe tettünk bele, hanem a pozitív eredményekről is tájékoztassuk az állampolgárokat, nem rejtve vék alá az egyes kihívásokat és minyitváló gondokat. Szerencsénk van abban is, hogy kiváló partneri együttműködést folytatunk például az ECOSZokkal, meg a Régiók Bizottságával, amelyek szintén jó elérés biztosanak Európa szerte a tagállamban a civil szervezetekhez, meg a helyi önkormányzatokhoz, amelyek szintén fontos selekvű felei ennek az együttműködési körnek. Egy komplex kör még, amelyet szeretnénk elérni, mert kulcsfontosságúnak tartjuk e folyamat sikerében, a diaszpóra szervezetek. Aktívan kapcsolatba lépve a létező diaszpora hálózatokkal az európai év céljait jobban lehetne érvényesíteni, hiszen ezek a közösségek az európai társadalomban nem vesznek részt a fő civil szervezetek munkájában, ám az emberi fejlesztésben való szerepük tagadhatatlanul nagy 2013-ban több mint 230 millió ember élt saját hazáján kívül világszerte, vagy szülő országán kívül ezek jelentős része első, második vagy harmadik generációs Európai Uniós állampolgár. Ezek a diaszporák nagyon fontos forrás lehetnek a, a tudásnak, technológiának, tájékoztatásnak ezekben az országokban, ahol élnek. Szeretném arról is emlékezteni hogy 440 milliárd dollár volt teljes költségvetése a programoknak, ez három, több mint 3 százalékan nagyobb, mint előző évben volt. A diaszpóra közösségek szerepét nem lehet túlbecsülni ezen számok fényében. Ezek közül némelyik már megszervezte magát, szakpolitikákat szervezve saját hazai közösségei segítésére. Ám nem annyira kifinomult módon szerveződnek, mint a hagyományos civil szervezetek, Henry Kissinger a 70-es években az euról, amikor beszélt, azt mondta, hát őt, őt lehet idézni a, a diaszporák kapcsolatban, és azt mondva, hogy nem tudjuk, kit hívjunk fel telefonon, hogyha a diaszporával akarunk beszélni. nagyon fontos tehát, hogy megszervezzük ezt. Minden segítséget szívesen látunk, ezért egyik személyes kérésem az, önökhöz, az Európai Parlament képviselőhez, meg a szakbizottság tagjaihoz, hogy saját állampolgáraikat, választóikat érjék el, valamint a nemzeti parlamenteken keresztül kollégáikat, és ezáltal segítsenek bennünket abban, hogy a jóhiszemű diaszpora szervezetekkel és házatokkal kapcsolatba lépessünk saját hazájukban. Mások és utolsó kérdése. önökhöz pedig az, hogy tudatosítsák saját szerepüket hiszen önök nagyhatalmú, jelentős és fontos bajnokai lehetnek ezeknek a narratíváknak, terjeszthetik ezeket, ezen történetek sikerét terjesztő az állampolgárok körében, azokban a városokban, közösségekben, ahol ezek meg kell, hogy hallgatassanak. A 2014-es fejlesztés, európai fejlesztés évben nagyon sok lehetőség lesz, hogy, hogy felszólaljanak saját politikai pártjaikban, társadalmi szervezeteikben, a médiumokban mozgósíthassák saját hazájukban és választók körzetükben a stakeholdereket. Gőrenc úr már beszélt több konkrét lehetőségről, és bizonyja van még több is. A Concord nevében és a civil társadalmak nevében azt szeretném kérni a tagbizottság tagjaitól, hogy tudatosan éljenek ezekkel a lehetőségekkel, konzisztens módon felhívva a politika és a közvélemény figyelmét a fejlesztési év fontosságára és azon fő három célra, amelyet az EU kitűzött, és amely ezt is jelenti, hogy az európai állampolgárok tudatosságát emelni kell. Nem csak a méret és a hatály tekintetében, hanem már elért eredmények ismerete is nagyon fontos a az együttműködés körében, hogy jobban bekapcsolódjanak az állampolgárok kritikus gondolkodóként és aktív cselekvőként is ezekbe a fejlesztési folyamatokba, és végül, hogy a közös szolidaritás szellemét és felelősség szellemét erősítsük, hiszen ez mi egy bolygón élők, olyan bolygón élők, amelynek forrásai nem kimeríthetetlenek, ezt kell, hogy pontosan lássuk, tudjuk, és a szolidaritás alapján kell álljunk. A, az Európai Unió állampolgárai felé való kommunikációs csatornájuk hatalmas előny lehet a célok elérésében. Mi civil társadalmi szereplők. Nagyon örömmel tájékoztatjuk Önöket azokról a történetekről, a narratívákról, amelyeket el tudnak mondani választóikról. Nagyon egyszerű történetek, ezek sokszor, de nagyon ö, hatásosak lehetnek. Olyan narratívák, amelyeket az állampolgár, az átlag állampolgár is megért, egyszerű nyelven, egyszerű polgárokra szabva egy, egy, egy hatalmas történetet elmondva. Ez kell, hogy inspirálja ösztönözze az európai állampolgárokat, hogy meggyőzzük őket, hogy érdemes a felettesi célokat azonosulni, és hogy maguk is aknázzák ki saját lehetőségeiket, cselekvőként fellépve, közös felelősségünket vállalva, egy egészséges, igazságos új világ, egy közös világ létrehozásában. Köszönöm. Thank you, thank you, Mr. Van. Köszönöm szépen, Vendes úr. Most pedig Devosia úrnak adom meg elsőként a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Azzal kezdeném, hogy köszönetet mondok uh, Salzevan úrnak, hogy uh, vezette ezt a munkacsoportot, és hogy uh, bevezetőjében ilyen érdekesen magyarázta a javaslatokat. Én csak két rövid észrevételt szeretnék tenni. Először is úgy gondolom, hogy nem csak hogy kiváló lehetőség ez eh, a, az állampolgárokkal való kapcsolatfelvételre, hanem ezzel még egy lépést tehetünk, eh, és túlléphetünk azokon, eh, azon a körön, ahol az állampolgárok már egyébként is aktívak, és felvehetjük a kapcsolatot azokkal, akik jelen pillanatban még nem ilyen aktívak, vagy nem nincsenek tudatában az erőfeszítéseknek. Az európai állampolgárok többsége támogatja az EU fejlesztési lépéseit, de ez a mi világunk, mi méltóságunk, mi jövőnk motto pontosan azt bizonyítja, hogy tovább kell lépnünk, és minden állampolgárt el kell érnünk. Ez az első gondolatom. A második pedig, hogy fontosnak tartom, hogy támogassuk a nemzeti parlamentekkel való kapcsolattartást két módon legalább. Az egyik eh, a költségvetéshez kapcsolódik, és természetesen erre szükség van, eh, különösen a 0,7 os GNI arányos eh, ráfordítás összefüggésében. Másodszor pedig tudatosságfokozásra van szükség az univerzalitás elvével kapcsolatosan, az új globális fejlesztési keret vonatkozásában 2015 utánra vonatkozó időszakban. A tudatosságot fokozni kell, hiszen a nemzeti parlamentek, a tagállamok vezetése, a politikai vezetése még nincsen teljes mértékben mindenhol tudatában ezeknek a tényezőknek. Támogatom tehát eh, Charles munkáját eh, tekintetben, már ami eh, ennek a kezdeményezésnek a végrehajtását életi a jövőben. Heidi Haitala és Norbert Noise következik. Köszönöm szépen, elnök asszony! Természetesen egyetértek azzal, amit Stér úr mondott el, a tekintetben, hogy emlékeztetnünk kell a nemzeti parlamenteket a pénzügyi kötelezettségeikre is. Ez kulcsfontosságú pont, a 0,7% már nem elégséges rá kell mutatnunk, hogy új forrásokra van szükség a fejlesztés finanszírozásban. És van eh, még egy dolog, amire példát szerettem volna mondani, hogy a diaszporával hogyan kell felvenni a kapcsolatot, vagy ezzel hogyan kell foglalkozni, ahogyan ezt a Konkord képviselője is említette. Hazámban együttműködési projektet eh, kezdeményeztek a szomáliai diaszporával, ez nálunk eh, viszonylag magas számú, és az IOM-mel, a Migrációs Világszervezettel vettük fel a kapcsolatot, és szomáli földre egészségügyi szakembereket küldtünk. Nagy siker volt ez a kezdeményezés, az Egyesült Királyság és Norvégia is megpróbált átvenni ezt az eljárást. sokféle szakemberre lehet szükség a diaszporák származási országában, ezért nagyon érdekes az ilyen modelleket megvizsgálni. Végül pedig még azt is el szeretném mondani, hogy nagyon fontos rámutatni, hogy milyen nehéz helyzetben vannak a civil szervezetek a különböző fejlődő országokban jelen pillanatban, és nagyon fontos, hogy aktívan megpróbáljuk megtalálni a módját, hogy az emberi jogvédőket és a fejlesztési aktivistákat támogassuk az adott országokban. Ők nagyon nagy nyomás alatt dolgoznak. Nagyon sok mindent tehetünk még a tekintetben, hogy elérjük ezeket a rétegeket, és láthatóvá tegyük a munkánkat, hiszen ez nem mindig elég látható a nagy közönség számára. Nagyon sok kérdés merül fel a tekintetben, hogy fejlesztésre hogyan használjuk fel az adófizetők pénzét. Úgy gondolom, hogy a jelentéstevő nagyon értékes gondolatokat osztott meg velünk. Köszönöm. Robert Neuser. Köszönöm szépen. Én is szeretném Charles Görensznek megköszönni munkáját, és Lizének is megköszönöm a munkát, meg azokat a gondolatokat, amelyeket felvetett annak érdekében, hogy a jövő év valóban siker legyen. Abban is mindig egységesek vagyunk, hogy a fejlesztés európai éve nem csak Luxemburgban, Brüsszelben és Strasbourgban kell, hogy meg, megszerzése kerüljön, hanem a tagállamokban kell megtörténjen, úgymond. Az Európai, a, a nemzeti parlamentek szerepét már említették, és szeretném, ha sok regionális ö, önkormányzati partnerünk is lenne. Az európai önkormányzat csoportokban is, és a fejlődő országok bevonásával is. Ezzel a 0,7%-os cél való elérésre való lehetőség megnő, és ezt ki kell használnunk. Angela Merkel kancellár asszonyjal is találkoztak, és ahogy kiszivárgott a hír, Németország a 0,7-es célt nem fogja tudni teljesíteni 0,36 körül jár. Németország összevetve más gazdagabb országokkal egy eléggé gyenge eredmény hazám részéről. Ugyanakkor egy jó példát is említenék hazámból. 16 szövetségi állam alkotja Németországot, mindenhol saját kultúrminisztérium dolgozik. Ugyanakkor egyfajta verseny indult az európai fejlesztési év témájában, az iskolákban is indultak, indult egy ilyen pályázat, egy verseny. Németországban ez könnyen, ez talán máshol is alkalmazható volna példaként. Még egy utalás. Beszéltek arról, hogy reklámozni kellene megfelelően ezt az évet, ha, ha meggyőznénk két hét múlva Ferenc pápát ö, arról, hogy beszéljen a beszédében a, társadal, a fejlett és évéről, és arról, hogy Európa milyen komoly szerepet és felelősséget kap, illetve visel ebben. Ugye hasonlóan ahhoz a beszédhez, amit a Ferenc pápa Lampedúzában tartott, és azt tudom, hogy, hogy Martin Schulz protokollirodája felvette a kapcsolatot a Vatikánnal, tehát várjuk meg a pápa beszédét, és ha megemlíti ezt az európai évet. A szembeszédében akkor azt hiszem már előbb jó munkát végeztünk, és siker, siker, a sikerhez hozzájárultunk. Köszönöm szépen. Jensen kolléga, illetve van-e még valaki, aki szólni szeretne? Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is eh, szeretnék Sárnak eh, gratulálni. Kiváló munkát végzett és nagyon fontos, hogy tanácsot tudott adni a bizottságunknak a munkánkkal kapcsolatosan. Ebben a bizottságban mi egyfajta boldog család vagyunk, alig beszélünk a politikáról, és közös fókuszok alapján dolgozunk, és mindannyian együtt dolgozunk a közös ügyeken, különböző politikai nézeteink ellenére, hiszen osztozunk értékeinkben. Hogyha megnézzük az Európai Unió egészét, illetve az Egyesült Királyságot, hazámat, azért ezek nem olyan boldog családok már, és megdöbbentő, hogy a mi bizottságunk nem vette figyelembe saját maga fontosságát. David Cameron az európai fejlesztési erőfeszítésről kedvezően nyilatkozott. A 0,7%-ot szeretnénk megtartani, segítve az európai országokat, de hogyha más területeket tekintünk az Európai Unióban, akkor látjuk, hogy nagyon nehéz helyzetben vagyunk a külpolitikával kapcsolatosan, nem tudunk semmiben megállapodni Ukrajnával, Szíriával, Iránnal kapcsolatosan, nagyon megoszlanak a vélemények. Az EU nem igazán egy egységes álláspontot képvisel a külpolitika tekintetében. Ha más területeket tekintünk az EU tevékenységében, akkor ott is sok a véleménykülönbség, de van egy dolog, ahol az EU egésze és a tagállamok egyetértenek kérdés vita nélkül, ez a fejlesztés kérdése. Gigantikus fejlesztési civil szervezet vagyunk ilyen értelemben, és ez kedvező a világ egésze számára, az EU tagállamok számára és a mi számunkra is. Miért nem tesszük ezt láthatóbbá? Azt csak a jóik tudja, ez az a bizottság, ami talán a legjelentősebb bizottság olyan értelemben, hogy, hogy jó cselekedeteket hajt végre a világban. És teljesen láthatatlan a munkánk, és hogyha a tagállami érdekeket veszük figyelembe, hogy soha nem történik semmi. Tudom, hogy az AFED bizottság nagyon sokat dolgozik Ukrajna kérdésén, de a tagállamok véleménye megoszlik ezzel kapcsolatosan, Oroszországgal kapcsolatosan, Iránnal kapcsolatosan, Izraellel, Palesztinával kapcsolatosan, de a fejlesztés összefogja ezeket az erőket, és szerintem nekünk kéne az EU-t vezetnünk, és én ezt teljesen komolyan gondolom, mert amit mi teszünk, a legnagyobb kohéziót átfogó erőfeszítést feltételezi mindenben, amit valaha az Európai Bizottság vagy Parlament tett. Úgyhogy Sár gondolkozzon el azon, hogy nem csak 2015-öt, hanem azt a rákövetkező éveket is meg kellene célozni. Látjuk a munkánk eredményét, és ráadásul ezt egy euroszkeptikus mondta most. Thanks, Nerj. So we'll tell the other committees we're making a power grab. Azért remélem, hogy a többi szakbizottság nem fog megérni tőlünk, hogy át akarjuk venni a hatalmat Európában. Jensen úr. Először is szeretnék köszönetet mondani azoknak, akik részt vettek ebben a munkában és a fejlesztés együttműködés évében. Úgy vélem, nagyon sok tevékenység folyik majd ezen a területen, és talán még fontosabb, hogy nem mesterséges rendezvényeket szervezzünk, ezen túl kell lépnünk, hiszen európaiak milliói teszik fel a kérdést, hogy mibe kerül számunkra a fejlesztés. Az euroszkeptikusok szempontjából ez egy egyszerű ajándék. a fejlesztési év. Azok, akik a diaszpora kifejezést használják, talán nem is tudják, hogy igazából milyen munkát végeznek a diaszpora szervezetek. Uh, Köszönöm. Még uh, mielőtt az előadónak vagy Szélónak megadom a szót, az Európai Bizottság képviselőjének is uh, megszólalási lehetőséget szeretnék biztosítani, hogy röviden vázolja fel, melyek az Európai Bizottság tervei. Köszönöm, elnök asszony. Igen, gyorsan megpróbálom ezeket felvázolni. Ahogyan Görenc úr is elmondta, nem sokára elkezdjük learatni a gyümölcseit annak a munkának, ami több mint két évvel ezelőtt kezdődött. Ez megelégedésünkre szolgál, persze nagy feladat is, Röviden elmondanám, hogy magunk részéről sokat dolgozunk azon, hogy a kommunikációs szempontokat is figyelembe tudjuk venni. Január 1-én kezdődik a munka, és a szakbizottság bizonyára szeretné a szakpolitikai aspektusokat is érvényesíteni, mindez nagyon helyes, és a DigiDev kóbeli kollégák is nagyon sokat dolgoznak ezen, hogy jövő évre a kommunikáció jobban működjön. Ez nagyon fontos terület sokunk számára, sokokból. Egyedülálló lehetősége számunkra is, az önök számára is, hogy szakpolitikai koherenciát érvényesítsünk a fejlesztésben, vagyis hogy másoknak is felhívjuk mindenre a figyelmét, és ne csak azoknak, akik már egyébként is fontosnak tartják a fejlesztési együttműködést. A motto, a mi világunk, mi méltóságunk, mi jövőnk. Ezen sokat gondolkoztunk, sokat dolgoztunk, különösen a kommunikációs erőfeszítések összefüggésében. A világ egyre inkább kölcsönös függőségben él, és ezt a tényezőt is figyelembe kívántuk venni. Görenc úr vetette fel ezt az elképzelést másfél évvel ezelőtt, amikor arról volt szó, hogy azokat az embereket is el szeretnénk érni, akiket a számok, statisztikák nem nyűgöznek le annyira. A weboldalon és a közösségi médiában is jelen vagyunk. Ez az együttműködés éve az együttműködésben a felhasznált eszközöket is figyelembe kell venni, a weboldalunk, a közösségi média a különböző történetekre, történetek elmondására, narratívákra összpontosít. Tehát nem csak Brüsszelben történik ez az év, hanem ez mindenki, é, aki a felettesi együttműködésben érdekelt. A nemzeti koordinátorokkal is egyeztettünk, 27 tagállamban fejlesztettek ki nemzeti szintű programokat, egyértelmű a kapcsolódás a nemzeti parlamentekkel, a képviseleteken felvettük a kapcsolatot az ezzel foglalkozó tisztviselőkkel, és egy eszköztárat is fejlesztünk, ez egy élőben lévő eszköztár, a célja, hogy mindenki megtehesse, amit szeretne a tagállamokban. Azt is szeretnénk biztosítani, hogy ez az év a fejlesztési együttműködést elvigye az üléstermekbe, a családok napaliába, és ezért december 9-én az érdekeltekkel egy konferenciát szervezünk, hogy egyeztessük az álláspontjainkat, és elősegítsük az együttműködést, illetve hogy a kreativitásnak táptalajt adjunk. Ez olyan téma, amely nagyon sokakat érdekel, ezért reméljük, hogy minél többen részt vesznek majd a munka irányításában is. Köszönöm szépen! Elmondanám a kollégáknak, hogy beszéltünk már erről az eszköztárról, és abban reménykedünk, hogy majd, hogyha a főigazgatósággal egyeztetünk, akkor nem az a cél, hogy új költségvetést hozzunk létre a kommunikációra, hanem hogy a tagállamok a saját tevékenységeiket folytatni tudják otthon a tagállamokban. Erre majd még visszatérünk, és most Görenc úrnak adom meg a szót, hogyha van még mondani valója, tessék. Oui, merci, madame la présidente. Euh... J'avais oublié de mentionner dans mes remarques introductives. Euh... Köszönöm szépen, elnök asszony. A bevezetőmben elfelejtettem megemlíteni a Concord hozzájárulását és Wenders úr érdemeit. Euh, soutenu et développé euh, par, par Concord. Euh, merci infiniment, c'est un... Köszönöm szépen ezt a megközelítést, amely 2015-re akkor zöld utat adott nekünk. Még egyszer elmondanám, hogy fontos, hogy meg tudjuk győzni a nemzeti parlamenteket, és konkrét tartalmakkal álljunk elő számukra. Ugatala asszonynak, aki az új forrásokról beszélt, pénzügyi forrásról, és a különböző országokban élő diaszpóra mozgósíthatóságáról. Egyetértek azzal, amit mond, csak egy kicsit szkeptikusabb vagyok nála. Noéza úrnak nyilván kifejtette, hogy még messze vagyunk a számlák teljes kifizetésétől, és meg kéne győzni tettekkel és egy konszenzusos fejlesztési dokumentummal azokat, akik még kétkednek, hiszen ez a tagállamok számára fontos és azt szeretnénk, hogy ez a politikai terület konszenzusosabban más európai területekhez hasonlóan működjön, mint a külügy. Miért ne lehetnék egy kicsit ambíciózusabbak? Az ajtók végre kinyíltak, amelyeket régóta törömböltünk, amelyeken régóta törömböltünk. Köszönöm a bizottságnak is jelen vannak, hogy hatékonyan és számunkra hasznos módon rendelkezésre állt, és nyomást gyakorolta a kezdeményezés érvényesítése érdekében. Történeteket kell mesélni, hogy üzenetünk legyenek, mondja a kolléga úr. Igen, ide tartozik az is, hogy júliusban volt egy bizottsági szervezési esemény, a Fehérház ghostwriterei háttérben meghúzódó szövegíróival, és azóta is tudjuk még jobban, hogy mennyire fontos történetbe foglalni minden üzenetet. A koordinátorok ülésén Például felmerült, hogy a nagykövetekkel kéne beszélni. Vannak országok, akik jobban, mások kevésbé meggyőzhetők. Volt, aki azonban két keretebben, ugye frankofon nagykövetek egyike azt mondta, hogy az elődöm hülye volt, és a utódom se lesz jobb. Nos, ennyit a storytellingről. Nyilván foglalkoztatni fog minket ez a kérdés a következő időszakban. Ha lehet egyáltalán egy kívánságom, ez az év, a fejlesztés éve hozzon magával üzeneteken kívül strukturális változásokat is, amelyeket már régóta követelünk, és használjuk ki ezt az évet arra, hogy, hogy előtérbe helyezzük politikai prioritásainkat, célunkat, céljainkat, és a polgárokat is, polgárok szívügyévé tesszük azt. And, we'll köszönöm szépen, és köszönöm a bizottság közreműködését is, és hogy eljöttek ma. A következő témánk a privát szektor és a fejlesztés volna, de szeretném a jelentéstevőnek, mivel távoznia kell, átvinni egy másik ülésnapra a JPA-val kapcsolatos tizedik pontot szeretném most napirendre venni. Úgyhogy most a tolmácsok kedvéért is mondom, hogy a tizedik napi rendi ponthoz értünk az AKC EU közös parlamenti közgyűléséről szól ez az éves jelentésről, a korábbi tevékenységekről. Én most Görenc úrnak adnám meg a szót, hogy röviden számoljon be erről a véleményről, és aztán az árnyék jelentőstevőket is szólásra kérem, tessék, Görenc úr. És azután majd az magánszektorral is foglalkozunk. les rapports sur les travaux ACP Union Européenne. AKC Európai Unió közös szerkesztésében alakul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 legalább száz parlament szeretné az Európa a fejlesztési alapot megszivattyúzni, és az AKC országok nemzeti parlamentjei úgy látják, hogy ez a fejlesztési alapot ezt eh, például nekünk kellene ellenőrizni, az Európai Parlament pedig a szerződések értelmében nem lehet eh, ellenőre sem az alapnak, sem ezen országoknak, tehát ebből káosz alakult ki, amely végül is parlamenti ellenőrizés nélkül hagyja végső soron az alapok elköltését. Bevezetésképpen persze azt is el kell mondani, hogy soha nem volt egy parlamentnek sem megtiltva, hogy saját kezdeményezéssel élve jogot formáljon arra, hogy kérdéseket tegyen föl, tehát a semmi és a minden között talán azért mégiscsak lehetne egy olyan kritikus, ha nem is formalizált ellenőrzést gyakorolni, <clears throat> ami mindenkinek hasznos. Jó hírrel kezdhetem a beszámolómat. <clears throat> Két reakció volt a jelentésemre. A módosítási határ ők határidő 8 nap múlva jár le, de már ketten elolvasták a kollégák közül a jelentést, sőt, kiderült, hogy asszisztenseik is, tehát legalább már négyen ismerik a szöveget. Mivel én optimista vagyok, azt gondolom, hogy akik még nem olvasták a jelentést, illetve hogy aki nem nyújtott be módosítót, az is olvasta a jelentést, csak kiválónak találta, és azért nem nyújtott be módosítót. Tehát kevés módosító van. Rossz hír azonban, <clears throat> hogy <clears throat> az Ákácsi ülés megszervezésével gondok voltak. A tagállamok ö, rossz trendbe kezdtek, azt várják tőlünk, hogy mi szervezzük meg ezt mindig. Jó, ezt megtesszük, és megragadjuk ezt az alkalmat mindig arra, hogy a tagállamok, amelyek megragadtatjuk a tagállamokkal ezt az alkalmat arra, hogy megismerjék az Európai Unió működését, a tanácssal, az elnökséggel találkozzanak, de ezt nem lehet a végtelenségig csinálni, hogyha minden ülés itt Brüsszelben lesz. ez egy kicsit az előző ponthoz is kapcsolódik, hogy <clears throat> hogyan végezzük a polgárok szenzibilizációját a téma iránt. És a me, során, során mesele során felmerült az is, hogy <clears throat> mindig egyéves időszakról szól a jelentéstétel. Most éppen a 2012-13-as időszakról. Csak azt szeretnénk, és az állásfoglalásban is benne van ez, hogy a miniszterek tanácsa is vegyen ebben részt, az Európai Tanács ülés során legalább annyi helyet adjanak ennek a témának, hogy az Európai Parlament elnökét megkérik, hogy számoljon be parlamentek együttműködéséről. Mondjuk tartson beszédet a tanács miniszteri szintű ülésén. A jelentés kapcsán ezeket szerettem volna kiemelni. Megnézem, hogy kihagytam-e valamit. Hát emlékeztesenek, ha úgy érzik, hogy hiányzik még valamilyen információ vagy önök számára fontos aspektus, és köszönöm Punga úrnak és Michelnek, hogy már most megnyitották módosítóikat, és mondom, <clears throat> várom a többit is. Köszönöm szépen. Biztosan még többen olvassák majd el a jövő heti határidőjék. Ponga, Manzgó és Diva úrak jelentkeztek eddig, de még jelentkeznek. Fölírjuk őket a listára. Először Ponga úré a szó. Parancsoljon. Köszönöm, elnök asszony, és köszönöm Görez úrnak, hogy az AKC közgyűlése kapcsán megírta jelentését részletesen, okosan a paritásos parlament munkájának két évéről, 2012-ről és 2013-ról. Ahogy a jelentésben is benne van, <clears throat> ez az észak-dél dialógusnak a helye, ez a közgyűlés, és egyetértek a jelentéssel. Egy-két módosítót szeretnék benyújtani azokkal az országokkal kapcsolatosok, akik még nem ratifikálták a kotonú megállapodást, és akik ebben a közgyűlésben a jövőben majd várhatóan munkát végeznek majd, de támogatás igényelnek ehhez a munkához. Csak ennyit kívántam hozzáfűzni, asszonya. Köszönöm, Panga úr, úr. Köszönöm. Elnök asszony, Görenc úrnak annyit mondanék, hogy nagy figyelemmel olvastam az elő a jelentését, és ha valaki, akkor ezt megtette, akkor ez én vagyok. Kiváló kiindulási alap ez a szöveg. Nem akarok most részletekbe bocsátkozni. A jelentés az AKC EU jelentés alapján eh, írta meg. Én szeretnék néhány pontot azonban kiemelni, amelyek számomra fontosak. Az S és D frakció egyetértene abban, hogy Írország és Görögország <clears throat> után jó lenne, hogyha az Európai Tanács is egészében megmozdulna a közgyűlés ügyében, és mivel tudjuk, hogy a, az AKC és az EU közötti munkának pillérét képezi, ezért nagy figyelemmel kéne, hogy forduljunk a JPA munkája ire felé is. Támogatjuk az előadó kijelentéseit. A, a tekintetben, hogy az Európai Parlament elnöke jelenjen meg a tanácsülésén, beszámolva az AKC működéséről. Néhány apró módosítónk van csupán, amely például egy munkacsoport megalakítására irányul, itt az Európai Parlamenten belül, amely az AKC EU együttműködés jövőjét lenne hivatott 2020-ig megtervezni, felvázolni, elemezni. Mert ez a következő időszak kiemelt jelentőségű lesz az AKC-EU kapcsolatokban. Fontos, hogy a JPA ebben kiemelt szerepet játszan. Két állandó társ előadót kellene kinevezni a fejlesztési politika folyamatos követésére, és az ő feladatuk az lenne, hogy a katonú megállapodás 12. pontjának helyes alkalmazását felügyelik, és jó lenne az is, hogyha a 16-os cikk 4-es pontjáról is újra szó esne, arról ugyanis, hogy egyes kezdeményezéseket blokkolni lehet, Nos, ezzel kapcsolatban fogok javaslatokat benyújtani. Köszönöm. Neves Diva, aztán Neuser úr. Köszönöm, Charles Gorenz úr. Még egy kiváló jelentés. Én a következőt szeretném kifejteni. Az AKC közös parlamenti közgyűlésnek nevezzük ezt a szerveződést. Az elmúlt 31 néhány évben. Ám az a benyomásom, hogy a parlament elsősleges feladata az, hogy felügyelje a költségvetést. Ám ez egyetlen parlamenti közgyűlés a világon, aminek semmiféle költségvetése nincs, amit vizsgálhatna. Úgyhogy nem vizsgálódik ilyen értelemben. Enélkül viszont csak egy szócséplést folytat, nincs semmiféle hatalma. Van ugyan egy költségvetés, amit az Európai Unióban senki sem vizsgálja. Ez nem az Európai Bizottság költségvetése. Mert azt a parlament, meg a számvevőszék igencsak vizsgálgatja, hanem az Európai Fejlesztési Alapot nem vizsgálja senki. A tagállami parlamentek ugyan elméletileg vizsgálhatnák, és nem kis összegről van szó, 23 milliárd euróról, a elkövetkező négy-öt évben. Ám ha megnézzük a tagállami parlamentek ülésrendjét, illetve programját, beleértve a brit alsóházat is, nagyon kevés szó esik arról, hogy mikor vizsgálná mondjuk a brit parlament az idf brit befizetést. Úgyhogy ez Hatalmas összeg, amit a bizottság kezébe adnak, hogy elköltse, és senki sem vizsgálja, ez hogy történik. És van egy parlamenti közgyűlés, amely utazgat a világban, vagy korábban is ezt tette, több százer ezer út költve arra, hogy összehozza a képviselőket, anélkül, hogy hát lenne igazi feladata, vizsgálná a költségvetést. Szerintem magától értetődik, hogy az Európai Bizottság által eszközölt, az IDF-en keresztül eszközölt kiadásokat legalábbis, ha nem is, hát ha nem is határozná meg mondjuk a közös parlamenti közgyűlés, hogy mit mire kölcsön, de legalább vizsgálná, hogy amit elköltöttek, hogy tették. Hiszen mert a parla- nemzeti parlamentek és a bizottság alokálja a pénzeket. Én tehát nem azt kérem, hogy az AKCU e közgyűlés kezdjen el dönteni az allokációról, mert aki allokál, annak kell beszedni a pénzeket, és hát ez a szerzet nem szed be pénzt, az allokáció tehát más ügy, ám az, hogy vizsgálná, hova ment a pénz, az jó lenne. Köszönöm. Az új munkacsoportunkon, a DCI-ban mi az IDF-et is vizsgáljuk, a saját felülvizsgálati rendszerünkbe illesztettük, ám egyetértek abban veled, ebben veled, és az AKC bürójában lehetne talán tárgyalni. Annak idején mi vizsgáltuk parlamenti kollégáinkkal a költségvetés végrehajtását, ám lehet, hogy ebben lehetne jobban haladni. Először Neuser kollega, aztán Guerrero képviselő. Köszönöm. Én is nagyon köszönöm Charles Gürens munkáját. Sokat, sokat nem kell kiegészíteni, hisz mindannyian tudjuk, hogy Charles Görenz világos nyelven fogalmaz, és ez a jelentésben is megjelenik. Azt is fontosnak és szükségesnek tartom, hogy miután az elmúlt években fejlesztettük ezt a közgyűlést, az ír elnökség során először történt, hogy egy európai tagállam nem akarta megrendezni a közgyűlést. Írországnak ez nagyon kevésbe került volna, ugyanakkor magas nemzetközi elismertsége van ennek a közgyűlésnek. Ezt követően meg aztán Görögország is húzódozott attól, hogy megszervezze a közgyűlés ülését. Szerintem meg kell tegyünk annak, mindent, annak érdekében, hogy a tagállamok ne folytassák e- e- ezt a visszahúzódó politikát. 2014-ben mind a két ülés Európában lesz. Az első Strasbourgban volt tavasszal, a második november végén, december elején megint Strasbourgban lesz. A második közgyűlése az AKC EU közös szervezetének, és döntés született arról, hogy jövőre mind a két ülés, tehát nem Európában lesz egyik sem, hanem, hanem az AKC e országokban ő nagyon igyekeznek az AKC országok otthont adni ennek a konferenciának, hiszen mint mondottam, nagyon magas a reputációja. Ezért is furcsa, hogy az európai tagállamok meg ennyire óckodnak ettől, hogy vendégül lássák a közgyűlést. Talán némi nyomást kéne gyakorolnunk a tagállamokra annak érdekében, hogy vállalják a következő ülések megszervezését. Utolsó gondolatom, mi ugye a mi parlamenti képviselőink részletelékészsége is elég szerény, hogy nem nagyon döngethetjük a mellünket e tekintetben. Tehát a Strasbourgban van az ülés. Jelöljünk meg elegen, hogy, hogy hitelesek legyünk AKC-beli partnereink szemében. Thank you, thank you. Enrique Guerrero. Köszönöm szépen, Guerrero úr. Köszönöm szépen, hogy miért is sok euróképviselő, engem is beleértve, Gerenc úr véleményét miért olvasok én nagy érdeklődéssel, mert egyszerűen megállíthatatlan, nagyon sok kérdést tesz fel, és nagyon fontos, hogy folytassuk ezt a párbeszédet vele. Nagyon érdekes olvasmány ez ebben a bizottságban, különösen akik több éve itt vannak, azok tudják a legjobban, hogy Görenc úr milyen óriási munkabírással dolgozik ezeken a véleményeken. Én ennek a bizottságnak az előző ciklusban is tagja voltam. Egyetértek azzal a véleménnyel, hogy nagyon sok a rutin munka a munkánkban, és bizonyos országok esetében strukturált, állandó és hatékony párbeszédre van szükség. Norbert is rámutatott erre, olyan értelemben, hogy hogy a különböző bizottságok munkája a parlamenti közgyűlésen belül olyas valami, ami az AKC országok érdekeit is, és az Európai Parlament által felvetett témákat is képviselni kell. A következő ülésen jó volna, hogyha formális vagy informális módon közölnék a közgyűlés tagjaival, akik az Európai Parlamentet képviselik, hogy vegyék komolyan a Strasbourgban tartandó üléseket. Ami az alaptémát illeti, nagyon jó pillanat ez arra, hogy elkezdjünk gondolkodni az AKC országokkal fenntartott kapcsolat kereteiről 2020 felé tartva, áttekintve, hogy mi az, ami nem jól működik, és mi az, amin változtatni kell, hogy új időszak kezdődjön politikai kapcsolatainkban és fejlesztési politikákban. Figyelembe kell venni, és komolyan kell venni az Európai Parlamentben az LKC országoknak nyújtott támogatást, hogy a nemzetközi szintéren aktívabb szerepet vállalhassanak olyan csoportokban, mint a G77, vagy a klímakonferencia jövőre Párizsban, és hogy a 2015-ös év utáni célkitűzéseket is meg tudják határozni. Az ezen országok közül a dél-dél együttműködésben is többen részt vesznek, és a fejlesztési együttműködésben is. Még arra is rá kell mutatni, hogy nagyon sok vitában részt vettem, ahol kétségeket vetettek fel a partnerségi gazdasági partnerségi megállapodásokkal kapcsolatosan, hogy ezek jól működnek-e, szimmetrikusak-e, és 2020 felé haladva talán érdekes volna ezeket felülvizsgálni, az együttműködési szerződéseket, ha szükség van rá országonként vagy régi, régiónként lehet ezt megtenni. És lehet, hogy bizonyos partnerekkel le, partnerekről le kell mondanunk, nem kell senkit erre erőltetnünk. Vannak olyan országok, amelyek saját politikai megfontolásaiból szeretnék kivonni magukat ebből a gazdasági együttműködésből. Ön is eh, szeretne szólni? Azt hittem, hogy eh, jelentkezik, és a GPA-val kapcsolatosan szeretne beszélni. Igen. Ami az EPA-kat illeti, nemzetközi találkozókon tapasztaltam, hogy nagy készséggel fordulnak az AKC országok, különösen az afrikai országok a felé, hogy az EPA-knak alternatíváiról is beszéljünk. Ez szinte fájdalmas fejlemény volt, mivel a ratifikációs folyamat már megindult, és aztán a piacra jutással kapcsolatos rendelet eh, már nem eh, hozza őket kedvezményezett státuszba. Nagyon érdekes volna megvizsgálni, hogy az afrikai országok eh, számára hogyan lehet előnyös a támogatásunk a regionális kereskedelmi szervezetek felé. Nagy lehetőséget jelent ez, vagyis hogy gazdagítsuk a vállalkozásokat, de nem csak az EPA keretében, hanem a kelet-afrikai közösség, vagy a nyugat-afrikai közösség készen állnak arra, hogy a maguk területén a regionális megközelítést elősegítsék. Talán erre figyelmet kellene fordítani, akár a WTO nemzetközi kereskedelmi központjával együttműködve. Ez egy Genfi székhelyű nagyon jól működő szervezet, de ez csak néhány gondolat, aztán majd a privát szektorral kapcsolatosan szeretnék szólni, Görenc úr, de először elnézést, a bizottságot hallgassuk meg, Gabin Haman az Európai Bizottságot eh, képviseli. Kérem, hogy mutatkozzon be. Én megpróbáltam többféleképpen kimondani a nevét, lehet, hogy nem sikerült. Igen, Köszönöm szépen, Gazebrúd úr nincs itt, engem küldött maga helyett. Körenc úr jelentése kapcsán a bizottság nagy részt egyetért a jelentés kijelentéseivel, és egy kicsit az európai képviselet gyengeségét tudnánk szóvá tenni. A GPA az egy egyedi találkozási alkalom, nyílt vitára ad lehetőséget általában, ami a regionális vonatkozását és a, az informális párbeszédet illeti. Ö, nincsen ö, semmilyen nagy ellenvetésünk. Egy formai kritika talán a, a bizottságról van szó a szövegben, hogy a bizottság a jövőben is írásos válaszokat adjon majd a, a kérdések óráján. Erre a kérésre, nyilván a szóbeli kérdésekre szóban válaszolunk, de van a, az intézmények között egy írásos korrespondencia is, és előre is lehet minket kérdezni bármilyen témában, tehát szerintem fölösleges ez a kitétel itt. A biztos is rendelkezésre áll, mint ahogy szervezetünk minden szintje. Annyit azért el szeretnék mondani, hogy Az önkéntes kezdeményezéseknél a 21-es cikk kapcsán egy kicsit fenntartással vagyunk. A bizottságot nem kötik az új szabályok, de mi is azt szeretnénk, hogyha minket tájékoztatnának előre, ennyit a intézményközi jó együttműködésről. Másfelől azonban mi szívesen vállaljuk, hogy írásos válaszokat adunk a szóbeli kérdésekre is, ha tényleg ez az igény. Köszönöm, csak azt szeretném a barátaimnak elmondani, hogy ö, nem ismerek, ö, ö, tehát elismerem, hogy vannak esetleg izgalmasabb olvasmányok is, ö, mint az enyém, de hát ragaszkodjunk ahhoz, ami benne van abban, amit leírtam Panga úrnak, hogy 2020-ig vizsgálja meg egy bizottság a várható jövőt. Ez egy jó javaslat, már most is van erre igény. A politika folyamatosan zajlik, és van partnerség ennek érdekében. Ezt lehet végül is formalizálni. Tehát én támogatom, amit mond, legyen ilyen tervező bizottság a tagállamok, a tagállamok, a bizottság részvételével. Én elmondtam, hogy én is szeretném a tagállamokat több aktivitásra ösztönözni, ez lehet ezek közül az egyik és közös vitát kellene indítanunk a 2020-as év utáni időszakról is lassan elkezdeni. Valamint arról a kérdésről, hogy hogyan lehetne demokratikusabbá tenni az AKC működését. Ugye vannak ezek a külön szavazások, ez a szavazásos eljárás, ami kissé körülményes. De hát más nem is lehet, mert maga az AKC közgyűlése is egy barokk szervezet, minden él nélkül mondom ezt, de lehet ezt javasolni, megtehetjük, hogy az elnökségnek javasolni fogjuk a demokratizációt, de már így is nagyon nehézkes a döntéshozás és a költségvetés ellenőrzését is kézbe kéne venni. Hát igen, ezt én is említettem, ugyan nincsenek költségvetési kompetenciáink, ezzel együtt is önként is lehet jobban gazdálkodni. Pibers biztos kérdeztem egyszer arról, hogy szerintem működik-e a parlamenti ellenőrzés. És ő elutazott a nemzeti parlamentekhez, azokhoz, amelyek igényelték, hogy nekik legyen ilyen ellenőrzési kompetenciájuk, és az egyetlen parlament, amely ezzel aztán élt is, kizárólag a Burkina Fazói parlament volt, az Európai Unió belül pedig egyetlen egy parlamentet sem érdekelt a kérdés. Tehát általánosságban lehet ezt kérni, de gyakorlatban meg nem élnek vele a parlamentek. Lehetne olyat is, hogy a nemzeti parlamentek és az Európai Parlament közösen gyakorol ellenőrzést, és a keretek között. Lehet erről újra meg újra beszélni, én egyet is értek ezzel. De ne felejtsük el, hogy az Európai Unióban is megtorpant a e, fejlesztési politika dinamikája. Mégpedig azért, mert sok fejlesztendő országban még fejlesztési miniszter sincs, és nincs, akit küldjenek az Európai Tanács ülésre. Tehát ezt is e, fogalmazzuk meg, hogy e, hát legyünk politikusabbak, és azért ennyit várjunk el, hogy a támogatott országok képviseltessék magukat, és politikai felelősséget vállaljanak. Azért, ha nem. A kongói parlament kérdésében pedig azt láttuk, hogy a belga fejlesztési miniszter nem volt képes annak idején a külügyi szolgálattól senkit sem arra rávenni, hogy képviselje az EU-t az Afrikai Fórumon, és mivel még az elnököt sem képviselte senki, végül is csúcspolitikus nélkül zajlott le az ülés. Tehát Ezen még lenne mit javítani, az biztos. Talán Hautala asszony említette, hogy amikor gazdasági partnerségi megállapodásokat kötünk, és ezek nyilván a regionális konferenciákon köttetnek elsősorban, biztos, hogy a TTIP Afrikára gyakorolt hatásairól kéne egyeztetni ezeken a fórumokon. Ez még tehát prioritás marad. Köszönöm mindenkinek, hogy gazdagították javaslataikkal az anyagot. Jövő héten fogjuk véglegesíteni a szöveget az addig esetleg beérkező módosítók figyelembevételével. Éljenek a lehetőséggel a kollégák. Köszönöm. Charles, I think, and the whole thing about... Köszönöm, Charles. És a szabadás ügyében, ahogy tovább lépünk az SDG-k felé és a közös problémák és ügyek körében, az a szavazás sokat a politikai frakciók szerint kellene megértenie, ahogy elhangzott a javaslat. De meglátjuk, mi lesz a szakbizottsági szavazás eredménye végül is. Ezzel akkor befejeztük ezt a naprendi pontot, és a következő az utolsó naprendi pontunk, a magán szektor fejlesztés, a saját kezdeményezési jelentésünk van ebben az ügyben, Déva úr, a jelentéstevő. Szöveg nélkül vitázunk most. Szeretnénk tájékoztatni a jelentéstevőt az Európai Bizottság az, a magánszektor erősebb szerepéről a választások előtt publikált egy anyagot, ezt azonban hivatalosan az Európai Parlament nem vizsgálta. Most tesszük. Nagyon fontos dolog ez a jövő évi vita kereteit belül a fejlesztés finanszírozása tekintetében. Először Déva úr kap meg a szót, aztán az Európai Bizottság ismerteti javaslatát, és aztán az árnyékelő adók kapnak szót, meg bárki más, aki kívánja. Először Deva úr, parancsoljon. Köszönöm, elnök asszony, örülök annak, hogy alkalmunk van megosztani kollégáimmal is önnel annak a gondolkodásnak az eredményét, amelyet e fontos témában folytatunk le. Többször hangsúlyoztam, kulcsfontosságú, hogy értéket teremtsenek és gazdasági növekedést az alap mindennapjaink. És a szegénység leküzdése csak a jólét létrehozásával lehetséges. Ezért kulcsfontosak, hogy fejlesztési politikáinkat az innováció irányítsa, és a vállalkozási szellem. És mennyire létfontosságú az, hogy a fejlődő élők a, a tulajdonnal bírhassanak, üzletet nyithassanak, vállalkozhassanak, mielőbb részt véve a gazdaság keretein, a, a, a legális gazdaság keretében. A magánszektor a növekedés motorja minden piacgazdaságban. Ez, hozzalét, ez itt van a munkahelyek 90%-a a partnerországokban is, és itt lehet a magánszférában a belső forrásokat mozgósítani az ország fejlődése érdekében. Ezért örülök annak, hogy a bizottság kiadta ezt a kommunikációt a magánszektor szerepéről a fejlődés irányításában. Pilbax úr kiváló fejlesztési biztosként jegyzi ezt az anyagot, mert rámutat arra a három fő területre, amelyet erősíthetünk amelyben a magánszféra hatását lehet erősíteni a fenntartható fejlődést, illetően a fejlődő országban. Különösen a nők ö, ö, ö, úgymond felhatalmazása, független attól, hogy milyen kulturális hagyományban élnek a nők az egyes társadalmakban, igazi gazdasági tevékenységük révén tudunk, tudjuk őket egyenlőké, egyenlővé tenni. A munkanélküliek is a legszegényebbek. A második kör, amelyre koncentrálni kell, mindig a helyi magánszféra és a helyi szabályozási környezet, a vállalkozás fejlesztési szolgáltatások és a finanszírozás való hozzáférés lévén lehet fenntartható, inkluzív növekedés generálni. A KKV-k csak úgy, mint a mikrovállalkozások kell, hogy adják a gerincét a növekedésnek. A feledő országban működő KKV-k ugyanakkor sokkal súlyosabb, gyakran súlyosabb igazgatási terheket kell elküzdenek, mint az EU-ban működő vállalatok. Gyakran az informális gazdaságban baszorulnak emiatt, és nem élveznek jogi védelmet sem. Azok a szabályozások, amelyek a fejlődő országban működnek, és ebben kiszorítják a KKV-kat, és az informális gazdaságba szorítják őket. Százak és ezreket láthatunk az út szélén dolgozni, kalapálni, csinál, javítani, előállítani tárgyakat, amikor a reptérről a szállodába hajtunk a földországban, de ők nem részei a legális gazdaságnak, nem élveznek védelmet, teljesen értéktelenek a következő nemzetek. nincs gazdasági jelenség, jelenlétük, ezeket a vállalatokat nem jegyezték be sehol, nincs ahol mérlegük, nincs ahol készletük, nincs ahol gazdálkodásuk, nem fizetnek adót, és milliók, milliók, milliók élnek ezek keretében, ilyen keretek között. Ezeket az informális vállalkozásokat, ha bevinnék a, a formális vállalatok körébe, akkor a GDP ezen az országoknak rakétaként emelkedne a magánkezdeményezéseket kell segíteni a KKV-kat beemelve a, a legális gazdaságba, csökkentve a bürokratikus terheket és finanszírozást adva a TKV-knak. Másodszorban a nemzetközi magánszektorral is együtt dolgozhatunk, az európai és más multinacionális vállalatok közös célokat kell, hogy kövessenek a fenntartható fejlődés keretében. Döbbenetes tény, ám tény, hogy a száz legnagyobb gazdaság közül a világon 51 vállalat közül szövetkezett. Érte, korporáció. Tehát még egyszer a, vállalat, a világ száz legnagyobb gazdaság közül 51 multinacionális vállalat, és nem ország. Ezek, ezek a nagyvállalatok adják a világkereskedelem 70%-át a multik. Hatalmas potenciált aknázhatnánk ki ha a multikkal együtt tudnánk működni, és vállalnák felelősségüket, és megosztatnánk a minket terhelő felelősséget a szegénység csökkentésében. Ma alig vagyunk kapcsolatban, mi ebben a szakbizottságban a multikkal, holott az általunk kitűzött indulatú célt, hogy csökkentsük a szegénységet, bizony sokkal jobban előre vihetnénk, hogyha meghallgatnánk, együttműködnénk, a multinacionális cégekkel, meghallgatnánk azt, hogy a világ legnagyobb gazdasági szereplőinek 51%-a mit gondol, mit csinál. Hogy nem hallgatjuk meg őket, ez szinte képtelenség. Ez a nagyvállalatok egyre növekvő része egyre inkább hozzájárul a fenntartó növekedéshez, úgy ezzel fenntartóvá téve versenyképességét, figyelemmel a környezetvédelmére és a szociális standardekre és normákra. Ezekkel inkluzív vállalati modelleket hozhatnánk létre, ezek, akik a, a szegényeket is belefoglalnák az értékláncba, ö, kereskedőként, ö, vállalkozóként, hiszen az ő szaktudásokra szükség van, és az érintett vállalatok érdeke, hogy a szegények szakértelmét javítsák, hiszen szükség lesz ezekre az emberekre, ahogy ezek a vállalatok az értékláncon haladnak. Illetve ezek az emberek felfelé haladnak. Tehát egy kettős nyerő játszma modellként alakulhatna ez. Tehát mindazok, akik szeretnénk csökkenteni a szegénységet, illetve azok a vállalatok, akik egyre inkább képzett munkaerőre tartanak igényt, egyfelé húzhatnának harmad sorban a fenntartó mezőgazdaság területén is energia, fizikai, digitális infrastruktúra, kutatás, zöld ágazat egészében együttműködhetnénk a magánszférával, a, az a szakértelmet és menedzsment rendszer ismereteket, amelyet a magánszféra bír, ki kéne aknáznunk a fejlesztési célok elérésében. Miért nem engedjük meg, hogy csatlakozzanak a mi törekvéseinkhez, hogy a világon a szegénység elleni harcban az EU és a szakbizottságunk céljait együtt érjük el, támaszkodjunk a tudásukra, a szakértelmükre. Ebben a partner a fenntartható és tiszta víz készletek kihasználásában 160 millió ember kapcsolnak be, már most is ilyen projektek a PPP-k összesen 34 milliárd dollárt mozgattak meg ebben a körben. Mi ezt nem tudtuk volna ezt a pénzt megmozgatni a tiszta víz, iható víz szolgáltatás érdekében. A magánszféra megtette 34 milliárd dollárt, még egyszer mondom, fektetett bele abba, hogy ivóvíz jutasson el azokhoz, akik, akik mérföldeket kellett, hogy gyalogoljanak kannával a fejükön. a jó kormányzás és átláthatóság tekintetében a legtöbb magánvállalat a törvény kötelezi arra, hogy átláthatóvá tegye működését. Egész ebben azonban az európai vállalatok, a nagyvállalatok átláthatóságra kötelezettek a szabályok révén. Tehát együtt lehetne működni velük, bátorítva az, a jogállamiságot, és a jó kormányzást, amely bele tartozik a tulajdon védelme, a korrupció lenni harc, az, a, a számon kérhetőség kultúrája. Nagyon sok teendő van tehát ezen a téren, az NGO-kat, a civil társadalmat, annak cselekvőjét, az önkormányzatokat be kell vonni ebbe, csak úgy, mint a magánvállalatokat. Együttműködve a legszegényebb érdeke, érdekében, hogy a fékek és egyensúlyok beépítésével az adott államok legszegényebb rétegei is lehetőséget kapjanak arra, hogy szakismereketeket szerezzenek, picit többet keressenek, létrehozzanak vállalkozásokat, értéket hozzanak létre, jobb életre törekedhessenek. Ez a célja jelentésemnek, és az önök szakértelmére, tudására szükség lesz ennek érvényesítésében. Köszönöm. Köszönöm szépen. Nem fogom feltenni a kérdést Gabenhamennek az Európai Bizottságtól, hogy tájékoztassam minket erről a közleményről. Nagyon hasznos volna, de az, azért, hogyha elmondaná, hogy mi a bizottság szándéka és aztán majd a részleteket is ismertetheti. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nem Gaben lesz uh, itt a jobbonon, hanem Rödefor Rödeolfi. Good afternoon to everybody. És most szeretnék üdvözölni mindenkit. Nagyon igaza van, elnök asszony, nagyon kevéssel lehet kibizto- kiegészíteni azt, amit Deva úr mondott el. Ezek azok az elvek, vagy ezek a motorjai a közleménynek. Néhány gondolatot azért szeretnék önökkel megosztani, kiegészítve az ő bevezetőjét, hogy megismerik a céljainkat is. Ami az elveket és a kritériumokat illeti ezeknél a szerepvállalásoknál és a privát szférával való együttműködésnél nagyon fontosak. Ezek szerepelnek a közleményben is, és nem csak arról van itt szó, amiről Déva úr beszélt, szinergiákról, kapcsolódásokról, az innovációról. Ez nyilván a magánszférának a feladata, illetve a foglalkoztatás, hanem az állami és a magánszféra közötti interakciók területét is fel kell tárnunk, hogy az Európai Bizottság pénze a magánszférában hol találhatja meg a helyét. Ennek lesz-e sokszorozó hatása Szerintünk igen, és azt is szeretnénk tudni, hogy ez hogyan zajlik, milyen elvek vezérlik ezt az interakciót. Többi irányelv is szól erről európai szinten, például az átláthatósági irányelvek, illetve több kezdeményezés is indult az évek során. Az egyik példa éppen az erdőgazdálkodás ügye. Az, hogy kiemelünk egy témát, ez egy jó kormányzási intézkedés, és teljesen egyetértek, hogy a nők helyzetbehozása nagyon fontos, hiszen gazdasági jogokat is jelent a nők számára. Nevezzük nevén ezeket a dolgokat. Partnerség, a, szak, a szövetkezetekkel is egy nagyon fontos téma hogy a mezőgazdasági munka ne csak az élelmi termelés feladata legyen, hanem ahhoz is kapcsolódjon, hogy a gyermekeink egyetemre járhassanak. The farmer must see that there is... Ezen a szinten a gazdálkodónak is látnia kellene, hogy nem csak az élelmezésben vesz részt, hanem alapvetően jövője van az ő tevékenységének. Tehát a mezőgazdasági innovációt, kutatást le kell vinni egészen a farmok munkájának szintjére, hiszen ez nagyon sok gazdagságot teremthet. Nem tudom sok mindennel kiegészíteni az elhangzottakat. A közlemény 12 intézkedés nevez meg, szakpolitika, szabályozási körülmények, környezet, megfelelő finanszírozás. Sokat beszélünk a finanszírozásról, sok finanszírozási forrás áll a magánszféra számára rendelkezésre, de általában nem a megfelelő típusú forrásokról van szó. Fekete-Afrikában nagyon sok helyen lehet hitelt felvenni, de magas kamattal és rövid távra. De pontosan az a lényeg, hogy alacsony legyen a kamat és hosszú a futamidő. Be kell avatkoznunk, és a piaci kudarcok esetén pontosan ez a kötelezettségünk. A vidéki térségek áramellátása is masszív terület. 500 millió új kapcsolódási pontot szeretnénk, fenntartható, megfizethető, modern energiát szeretnénk biztosítani mindenki számára. Óriási a korreláció az energiához való hozzáférés és a fejlesztés között. Nem vesztegethetjük az időt, és akár kockázatos helyzetekben is beruházásra van szükség, ami a fenntarthatóság fokozását illeti a pályáztatások modellét kidolgoztuk, ez egy nagyon jó dolog, illetve a civil szervezetekre épülő megközelítés, de azt látjuk, hogy nő a, az energiahálózatba bekapcsoltak száma, ez számunkra is fontos, és az ő számukra is, ez nagyon lényeges partnerségeket építünk civil szervezetek és magánszervezetek között, akik vidéki térségek elektromos áramszolgáltatásába szeretnének beruházni. És itt szóba kerül a nagy energiahálózatok kérdése is. Nem 50 év múlva akarjuk eljuttatni az áramszolgáltatást ezekre a helyekre, ezért a privát szféra beruházására is szükség van, de előfordul, hogy a bankok vagy a magánszemélyek nem állnak készen arra, hogy kockázatos helyen ruházzanak be, Fekete-Afrikában, a nem városi térségekben. Ez egy piaci kudarc, és ezeket a beruházásokat kell stimulálnunk állami forrásokból. Milyen terveink vannak? A legfontosabb szó a mainstreaming, vagyis, hogy ezeket az elveket, kritériumokat összefogjuk, és említsük ezeket a az ágazatokat eh, és intézkedéseket minden tevékenységben eh, a mezőgazdaságban, a mezőgazdasági vállalkozások területén. Vannak olyan országok, amelyek szeretnék ennek a piacát kiépíteni. Energetikában is vannak kis vállalatok, olyan vállalatok, amelynek fejlődniük kell, és ez legyen a képzések. Eh, hiszen a legnagyobb tőke mindig az emberi tőke, az emberi erőforrás. Az a cél tehát, hogy a mi elveinket, a fejlesztési elveinket a civil társadalomról kapcsolat lépésben úgy használjuk, hogy a, a termelékeny fejlesztések induljanak be, és ezen informális tevékenységeket formalizáljuk. Fokozatosan, ellenkező esetben tőlük megfolytjuk a formális gazdaságot, Nem tudom, elnök asszony, hogy egészében válaszoltam el kérdésükre. Ugye a fő cél az volt az Intra AKC program készítése, amely több országot tartalmaz, és a különféle tematikus és földrajzi akciókkal, hogy megtaláljuk azokat a az szektorokat, ebből kettőt említettek már, a mezőgazdaság, agribiznisz és energia, ahol egy helyi egészséges magánszféra létrejötte, nagyon jól van. És itt ilyenkor mikro és kisvállalatokra gondolunk, nem nagy multikra. Sőt, voltak épp azt reméljük, hogy a multinazányos beruházások pótlagosan jönnek majd be. Egy nagy példa a, a kakaóipar. Nincs elég kakaó nyersanyag a csokoládéipar számára Európában, és egyetlen életképes módja annak, hogy életben hogy importáljunk, ha növeljük a kifizetést a farmerek számára Afrikában, meg a harmadik világországban, különben nem lesz csokoládé Európában. Rende, rendelkezésükre álló kérdésekre válaszokat adva, nyilvánvaló, hogy a magánszféra fejlesztések megfelelő időkeretet kell adni, több ország van, 20 olyan ország, amely kért az Európai Bizottságot, hogy működjön együtt a magánszféra fejlesztésben, és a regionális borítékból, meg a tematikus borítékból fogunk finanszírozni különféle cselekvéseket, nagyon sokszor magánszféraira kiegyezeteket, például az Electrify, a vidéki áramszolgáltatási cselekvés, amely ilyen hónapon belül indul. Köszönöm. Um, thank you very much. I've got the following people have indicated they wish to speak. Um, Következők akarnak beszélni. Charles Görens and Pedro Silva Pereira, Lola and Lola Sanchez. So, does anybody else wish to take? Más még akar szólni? I'm at add myself. Én is. Rendben. 45 percünk van, mindenkinek 3-4 perc jut. Davó. Köszönöm szépen, elnök asszony, rövid leszek. Először is szeretném megköszönni Deva kollégának nyitó megjegyzéseket, meg azt, hogy ilyen világosan fogalmazta meg az üzenetet, meg Ludolfi nagykövetnek is, hogy ilyen nem a gyakran korholt bürokráciáról beszélt, hanem igazi szenvedélye beszélt, amely a fejlődő országokban szerzett tapasztalataira támaszkodik, Afrikában dolgozott, ha jól tudom. Tehát, hogy a fő üzenetemet megerősítsem, nem tudunk mindent a piacokra hagyni nyilvánvalóan, a magán szféra ugyanakkor nagyon fontos szereplő nem lehet csukott szemmel hagyni, hogy minden úgy menjen, ahogy most megy. Be kell látnunk, hogy vannak piac, a piaci működésképtelenségek, és hogy szükség van globális jó kormányzásra, iránymutatásokra, melyek kiigazítják a piac működésképtelenségeit, ahol szükséges. Ehhez meg kell nyitni persze a magánszektorral a párbeszédet. Ezen dolgoznunk kell tehát az a filozófia, amit támogatunk a néppárt részéről. Köszönöm Norbert Neuser. Köszönöm szépen. Köszönöm Déva kollégának. Úgy gondolom, hogy a szakbizottságban kevesebben tudnának világosabban és, és elkötelezettebben beszélni a magánszféra fejlesztési politikai lehetőségéről, amit a jelentéstevő, aki nagyon pragmatikusan nyúlt a témához, kevéssé ideológikusan tehát, mégis egy megjegyzésem volna, ami nekünk, szociáldemokratáknak nagyon fontos volna. Mind a mellett, amit követelünk, szerintem a vállalatok és a jó vállalkozási politika is kér, hogy érvényesítse a foglalkoztatottak jogait, enélkül nem lehet ezek nélkül, mert észszerűen fejlődni. A nőknek szentelt figyelem, figyelem lehet a fiatal nemzedékekre kell is gondolnunk kell. Afrika egy nagyon fiatal kontinens, nagyon nagy potenciált jelentenek a fiatalok. Ahol valamennyire jól képzettek ezek a fiatalok, ott van lehetőségük a magánszférában aktívan dolgozni, nagyon sok államban kiváló példák vannak arra, hogy a fiatal generációk kreatívan teremtenek maguknak munkalehetőségeket, ezeket kell támogatnunk. Tehát a harmadik pont, úgy gondolom, a bizottság mindannyiunkat nagyon fellelkesített. Éppen ez az a téma, amely a fejlődés politikában én mindig, mindig erről papolok, a fenntartható észszerű energiagazdálkodás nélkül nem működik mindez. Egy, egy, egy kisiparos Afrikában ma délután hatkor abba kell hagyja a munkát, amikor lemegy a nap, nem tudja finanszírozni az elektromos áram, a, a villanyvilágítást. Tehát a fenntartható energia ellátás, annak a, a, a helyi szinten való megszervezése rendkívül fontos, itt lehet feltétlenül nagy szerepe például a magánszektornak. Thank you. I've got Heidi Hautal, aztán pedig Sár Görrenc kap ismét szót. Kétségtelen, hogy szükség van a megán szektor fejlesztési hozzájárulására, és Déva úr megjegyzéseihez <clears throat> is hozzászólnék. Nagyon jó bevezetőt tartott. Amit a bizottság mondott, az is örvendetes. Elismételném, ez nem multicégekről szól, hanem inkább mikrovállalkozásokról, kis és középméretűekről, munkahelyteremtőkről, mert kevés a közférában az állás. Van néhány olyan innovatív gondolat, amelyet érdemes itt alaposabban megnézni. Az egyik a piramis alapja, vagyis hogyan lehet a legne, legszegényebbeket arra rávenni, hogy vállalkozzanak, és önfenntartó háztáji gazdálkodást folytassanak az úgynevezett szlamokban. Nagyon látványos az is, hogy fejlesztési szakértők és tudósok hogyan szervezték meg a legszegényebbek körében a vállalkozást és az önfenntartás struktúráit. Nagyon sokat kéne tennünk még a szakképzés területén, ahogy Neuser kolléga is elmondta, a fiatalok nem csak elemi iskolába és középiskolába kell járniuk, hanem főleg szakképzésben kéne részesülniük. Sok nagy cég, ez például kiválóan hozzá tudna járulni, sőt, miután kiképezte ezeket az embereket, ezeket használni is tudná, hiszen gyakran a szakképzett munkaidő hiányzó, hiányzik. A technológiák az <clears throat> való hozzáférés, ugye a bizottság beszélt a, az energiához való hozzáférésről, de itt eszembe jut az, amit Ban Ki-moon mondott, hogy hogy hányan élnek még eh, világítás nélkül, óriási dolog lenne, és sajnos az még mindig, hogy ha a Föld teljes lakosságának lenne világítása. De nem csak világítás nincs nyilván, hanem nyilván nincs hozzáférés a banki szolgáltatásokhoz is. A holland királyi család tagja most a Wall Street-en azért lobbizik, dolgozik, hogy a mikrohitelezés kiterjedtebben működjön a világban. A legszegényebbek körében tehát. A másik dimenzió pedig az, hogy a nemzetközi cégeknek milyen felelőssége van. Az Európai Unió szereti magát úgy beállítani, mint amely védi a befektetők érdekeit külföldön, de akkor nézzük meg, hogy milyen kötelességük is, elszámolási kötelezettségük is van ezeknek a nagy befektetőknek. Örülök annak, hogy most megszületett a szociális felelősségről szóló kötelező érvényű rendelet. Ugye itt Egyfelől versenysemleges fellépést kell ö, garantálni, másrészt pedig olyan programokat kéne indítani, mint például az EITI, amely az átláthatóságáról szól az ipari befektetéseknek, arról ugyanis, hogy az adó fizetők pénzéből konkrétan hogyan lesz valamilyen befektetés vagy beruházás. Különösen izgalmas ez, hogyha megújuló erőforrásokról, egy erdőről, vagy a benne élő vadakról van szó. Tehát nagyon várom, hogy Devaur jelentése kibontakozzék és véglegesedjen. Most akkor Charles Görensnek, aztán Pedro Szilvának adok szót. Köszönöm szépen! a gazdasági fejlődésről szóló jelentés a fejlődő országokban számos országot említ, amely beindult. Afrikában több ország 10%-os gazdasági növekedést produkál, van amelyik 14-et is akár. Persze kérdés az, hogy a növekedés elég eh, javat termel-e ahhoz, hogy a szegénység csökkenthető le legyen. Megvannak-e a szegénység csökkentése szükséges struktúrák, mechanizmusok? Melyek azok az eszközök, amelyek rendelkezésünkre állnak? A úgynevezett inkluzív növekedés fogalma segíthet minket, amely a növekedés bevételeit, és ezt Európában ismerjük, gyakoroljuk, részben és kizárólagosan is akár, és kötelezően a szegénység felszámolására fordítja, fejlesztési célokra. Például, hogyha kézművességet fejlesztjük egy országban, Most lehet az a cél, hogy a szegénységet csökkentsük a fiatalok képzésével, hogy elhagyhassák a szegény milliót, vagy lehet azt csinálni, hogy máshol beindult projektek jövedelmét lehet ide forgatni. és ami más ágazatban termelődött meg, azt forgatják ide-vissza. Tehát az inkluzív növekedésnek ez a két modellje van. A kérdésem persze az lenne, hogy hogyan lehet mérni mindezt, a hatásokat, mérni az európai fellépés hatásait. Képes-e a bizottság megmondani nekünk, nekünk számosítani azt, hogy képes lesz-e majd a jövőben megfogható módon beszámolni az inkluzív növekedés elvének megvalósulásáról. arról, hogy azok az országok, amelyek ilyen támogatást kaptak, és mások, amelyek nem, között van-e változás, különbség? És azok az országok, amelyek már saját forrásokat is képesek visszaforgatni, azokat húzzuk-e majd a saját listáinkról? Ez lenne jó, hogyha ez megtörténhetne, mert ez azt jelenteni, hogy működik az elv, és egyes országok kiemelkedtek a legnagyobb bajból. Konferenciákon a közeljövőben kell majd erre a kérdésre válaszolnunk, mert ennek az elvnek a végrehajtása, bár nagyon kívánatos, még korán sem elterjedt és egyértelmű, van más modell is, a latin-amerikai, amely nagyon nagy gazdagságot termel, de egyben nagyon nagy szegénységet is. Az inkluzív növekedés a kiegyensúlyozott a társadalmi rétegekre arányosan javító hatású fejlődésben hisz. Obrigado. Köszönöm szépen, elnök asszony. Úgy vélem, Deva úr nagyon jól megalapozta ezt az eszmecserét ebben a nagyon fontos kérdéskörben. Én majd a 2015-ös év utáni időszakban történő finanszírozásról készítek egy véleményt, és ami a magánszektorban történik, valószínűleg nagyon sok inputot jelent a saját véleményem alakításában és a 2015-ös év utáni fejlesztési finanszírozással kapcsolatosan. Sokkal többről van itt szó, mint egyszerűen a vállalati szociális felelősségről. Egyrészt meg kell fontolnunk, hogy hogyan tudjuk megerősíteni a magánszektort, a fejlődő országok gazdaságán belül. Ez már önmagában hozzájárulás a fejlődés folyamatához. A magánszektor megerősítése ugyanakkor nem elégséges. Azok az elvek, amelyek ezt alátámasztják, és amelyek a magánszektor tevékenységeit irányítják, nagyon lényegesek. Például az átláthatóság fontosságát hangsúlyozzuk, de a szürke gazdaság elleni fellépés nem feltétlenül azt célozza, hogy jobb képet kapjunk egy ország gazdasági helyzetéről, hanem a szegénység ellen is így lehet leghathatósabban küzdeni. Hogyha párhuzamos gazdaság jön létre, amely elkerüli az adófizetést, fizetést, az a gazdagság újra elosztása és a szegénység felszámolása a hívő illúzió marad. A magánszektort össze kell hangolni a stratégiai fejlesztési célokkal, ez is nagyon lényeges cél és a partnerségi eszközök is ehhez a célkitűzéshez kapcsolódnak. Az Európai Unió a PPP programokkal sokat kísérletezett már, több-kevesebb sikerrel. Már ami a fejlesztési politikát illeti, és ebből tanulhatunk ezekből a kevésbé sikeres kísérletekről a tekintetben, hogy a PPP-ket hogyan is kell igazgatni. Végül pedig, ami a feltételeket illeti, a fejlesztés finanszírozásának feltételeit a magánszektoron keresztül a közösségi alapokhoz való hozzáférés kérdéseit kell megvizsgálni, hogy milyen források elérhetőek és milyen hitelfeltételekkel. Ezek a kérdések a legvitatottabbak, és hiba volna a fejlesztési erőfeszítések jövőjét úgy felvázolni, hogy nem veszük figyelembe a magánszektor szerepét. 2015 után mindenképpen fontos szereplő lesz. Köszönöm szépen, Sánchez és Guerrero kollégák következnek. Köszönöm szépen, elnök asszony nem vagyunk annyira optimisták már, ami a magánszektor szerepét illeti a fejlesztésben, és úgy gondoljuk, hogy garanciákra van szükség, amelyek biztosítják, hogy a magánszektor megfelelően mozog a fejlesztés erőfeszítésekben, figyelembe véve a fejlesztés célkitűzéseit és érdekeit is. Ezért úgy gondoljuk, hogy az átláthatóság elveit és az addicionalitás elveit figyelembe kell venni, ezek alapvető fontosságúak, és nem is csak a szürke gazdaságra gondolunk az átláthatóság tekintetében, hanem a blending programokra például, amelyeket az Európai Bizottság is futtat, tudjuk, hogy nagyon alacsony szintű itt az átláthatóság, vagy a pénzügyi közvetítők, amelyek állami pénzeket csatornáznak a magánszektorban. Szeretnénk tudni minden esetben nagyon világosan, hogy ki, ki támogat ki, milyen szerepet kap ebben a folyamatban. A magánbefektetések valószínűleg nem minden szektorban egyenlően oszlanának meg, ezért vannak olyan pontok, amelyeket mi javaslunk, például hogy az Európai Unió szabályozási mechanizmusokat fogadjon el az, az csalásokkal és az elkerüléssel kapcsolatosan, illetve hogy a fejlődő országokkal működjön együtt az Európai Unió, megerősítve a belföldi erőforrások felhasználását ezekben az országokban. Nagyon fontos az is a közbeszerzési pályázatokkal kapcsolatosan, hogy a helyi vállalatokat kell előnyben részesíteni, a kis és közepvállásokat elsősorban, és el kell hárítani a forrásokhoz való hozzájutás eléháruló akadályokat. Például nyelvi akadályok is lehetnek, ha például a pályázatot bizonyos nyelven adják ki. Ami pedig az alapvető szolgáltatásokat illetve mint például az egészségügyi, szociális és oktatási szolgáltatásokat, ezek nem kifejezetten produktív szektorok, és nem feltétlenül ide irányul, vagy összpontosul a magánszektor befektetése. A vállalati társadalmi felelősségvállalást is figyelembe kell venni a fejlesztés erőfeszítésekben, nagyon átláthatóan kell ők azoknak az alapelveknek, mint például a hatékonysági napirend a fejlesztés tekintetében, illetve az egyes magánvállalkozások, amelyek részt akarnak venni ebben az erőfeszítésben, ezt a szerződést vagy megállapodást el kell, hogy fogadják, alá kell, hogy írják, és meg be kell, hogy tartsák ezek a javaslataink. Köszönöm szépen. Enike Guerrero. Megpróbálok röviden beszélni hiszen sok dolgot, amit mondani szerettem volna, az előttem felszólalók már kifejtettek. Deva úrnak csak gratulálni tudok a munkájáért. Valóban ebben a bizottságban nagyon jó, hogy van valaki, aki hosszú ideje ezen dolgozik, az a magánszektor bevonásán az együttműködésbe, a fejlesztési együttműködésbe, és gyakorlatilag az nevével már összekötötték ezt az erőfeszítést. Az én frakcióm és az én saját álláspontom szerint nem kell ideológiai előételetekből kiindulni, és nem is kell a priori alapelvekben készként hinni. Kompromisszumokra, kötelezettségvállalásokra, szabályokra van szükség és kritériumokra. Ezeket a fejlesztés szempontjából kell értékelni, nem pedig feltétlenül a magán kezdeményezés szempontjából. Ezt persze üdvözöljük, hogy járuljon hozzá a fejlesztési erőfeszítésekhez, azokban az országokban és azon társadalmakban, ahol erre szükség van, de azzal a feltétellel, hogy bizonyos kötelezettségvállalásokat is elfogadjanak, amelyeket osztani tudunk. Olyan kötelezettségvállalásokra gondolok, hogy például ez hozzáadott hozzájárulás legyen az állami hozzájáruláshoz, vagyis ne ezt helyettesítse, ne az állami fejlesztési erőfeszítéseket helyettesítse. Nagyon sok európai országban látjuk, hogy konzervatív kormányzatok megpróbálják a piac felé terelni azokat a tevékenységeket, amelyek korábban állami feladatok voltak. Tehát nem ez a cél, hogy az állami felelősségvállalást vagy szerepvállalást felváltsa a magánszektor hozzájárulása, hanem ez hozzájárulás legyen, kiegészítő hozzájárulás a fejlesztési erőfeszítésekhez. Másodszor ez a magánjellegű tevékenység ugyanazokból az elvekből induljon ki a szegénység elleni harc, fenntartható gazdaságért való munka, az inkluzív, befogadó gazdaság, illetve az egyenlőtlenségek csökkentése. Ezeket az elveket a munkahogyi világszervezet elveit figyelembe kell venniük, illetve az emberi jogokat, hivatkozva arra, hogy a kis- és középvállalkozásokat kell előnyben részesíteni, a helyi és regionális vállalkozásokat, hogy ne csak a nagyvállalkozások vagy multinacionális cégek vehessenek részt ebben az erőfeszítésben. Nem az a kérdés, hogy társadalmi felelősségvállalásról vagy vállalati felelősségről beszélünk, a kérdés az, hogy azok a cégek, amelyek ezen a területen működnek, vállaljanak kötelezettséget arra, hogy az emberek érdekét szolgálják, illetve hogy felelősségteljesen járnak el ezeken a területeken. A magán kezdeményezés nagyon fontos a vállalkozói tevékenységben, de nem szabad, hogy ez a felelősség ellenében hason, és hogy ez a helyi közösségek életét megnehezítse. Azután az is fontos, hogy hozzájáruljunk az egyenlőtlenség elleni harchoz, illetve a kiszolgáltatottak védelméhez, és azt hiszem ezzel meg is töltöttem a négy percemet. Köszönöm. Köszönöm szépen. Egyetértek Davis úrral abban, hogy, hogy a magánszemélyek biztonsági a minden országban, társadalomban fontos, és jó kormányzott, korrupciómentes társadalomra van szükség, ahol nem folynak szét ezek a pénzek, és jó szabályozási környezetre. Mert előfordul, hogy 32 milliárd euró megy a víz támogatására. De csak egyetlen egy vízi erőmű 800 millió fontba került, tehát nem mindegy, hogy milyen a szabályozási környezet, ahol az adott miniszterelnök működik, mert korrupcióról beszélünk csak, de volt itt rágalmazási kampány a magán szervezetek között. Az SCG arról szól, hogy a közös problémákat közös megoldásokkal oldjuk föl. És a magánszektor és a magánszemélyek közötti kapcsolatról is kell néha szót ejtegetni. Igen, mi pénzt csinálunk, ezt be lehet vallani, de részt veszünk a társadalom működésében. Ugye olvastam egy jelentést az USA-ról, és a legnagyobb amerikai cégeknél elszegényednek lassan a dolgozók olyannyira, hogy nem tudják megvenni a saját maguk által termelt termékeket. Tehát a gazdasági növekedéshez ugyanúgy hozzájárulhat az egyén, mint a gazdasági szervezet. Az egyenlőség az nem valami idealista elképzelés. Van igazságosan működő mindenki javára működő rendszer, tisztességes rendszer, ami a vállalkozásoknak, a magánszemélyeknek is jó, mert a visszaforgatása a megtermelt javaknak igazságos. Tehát vagyunk csinyán a magán szérával hazámban, ahogy Szilva Pereira úr is mondta. Ez a PPP együttműködési formában szokott működni. Mi történik? A magán cégek akkor veszik meg a javakat, amikor azok olcsók, és utána azt bérbe adják az államnak, amiért az adófizetők aztán drágán megfizetnek. Tehát arra oda kell figyelni, hogy ami önmagában nem baj, hogy olcsót vásárolunk, na de hogy ne csak és kiemelten a magáncégek szerezzenek meg minden ilyen javat. Vannak projektek, amelyeket a magánszféra tud jól végrehajtani, van, amit az állam. Mindig csínyen kell lenni, odafigyelni, hogy mikor melyik a megfelelőbb keret. A magán cégek, mondom, van, amit jobban csinálnak, például a, a telefonhálózatok fejlesztése, amelynek hatalmas hatása volt, még az UNICEF is kimutatta ezt, de megfelelő szab, szabályozási környezetre is szükség van. Most visszaadom a szót Deva úrnak. A bizottság képviseletében mi is figyeltünk és jegyzeteltünk, és a, az intézkedések szintjén is meg fog ez jelenni. A párbeszéd szó elhangzott, egy szakpolitikai fórum létrejött a fejlesztés területén, a civil társadalommal más szereplőkkel kezdtük meg ezt a párbeszédet, és a magánszektor nem tölti be ezt a szerepet, amelyet kellene. Nagyon nehéz megtalálni a képviselőit a magánszektornak, hogy eljönnek erre a fórumra. Múlt októberben kezdtük ezt a munkát, folytatni fogjuk és a fiatal generációkról is szó esett, és a képzésről. Ez része a mi filozófiánknak, megközelítésünknek. A közvélemény részéről, illetve az állami és a képzések területén meg kell kezdeni az emberi tőke felépítését, ami pedig a CSR-t illeti. Nem csak vállalati uh, uh, vállalati társadalmi felelős vállalásra van szükség, ennél sokkal többre. Nem csak arról van szó, hogy az éves közgyűlésen szóljanak néhány marketing szagú szót a fejlesztésről. A KKV-k vannak a piramis alján, és a közleményünkben is megemlítjük a szakképzést a harmadik intézkedésben. Tehát amit önök mondanak, az arra is vonatkozik, hogy e, mik azok a témák, amelyeket a figyelmükbe kívánunk ajánlani. A zöld gazdaság fontos utat mutat előre. Fontos volna, hogy a befektetett GDP arányos beruházások arányában megfelelő foglalkoztatásteremtést is várjunk a zöld gazdaságtól. Ami pedig a fejlesztési célokhoz való hozzájárulását illeti a magánszektornak, és ennek a kötelezettségeit, ez nagy kérdezés. Fel kell tenni a kérdést, hogy a magánszektor lépései ezt a célt szolgálják-e, és hogyha igen, akkor jó úton haladunk. Nem pénzt adunk a cégeknek, sokan talán ezt félreértik. Inkább arról van szó, hogy van néhány olyan helyzet, amikor döntenünk kell, hogy elégedettek vagyunk-e azzal, ami történik, vagy sem. Az energia, a vidéki térségek áramellátás olyas valami, amire fel akartam hívni a figyelmüket. Most valaki azt mondhatja, hogy az addicionalitás, a kettes számú kritérium, az öt kritérium közül a közleményben. Az addicionalitás azt jelenti, hogy csak akkor avatkozunk be, hogy ha biztosak vagyunk abban, hogy a beavatkozás nélkül az adott intézkedés nem történne meg. Pontosan ez történik a vidéki térségek áramellátásával. Jelen pillanatban a magánszektor nem fektet be abba, hogy áramellátást biztosítson a szegény embereknek vidéken. 30 éve várjuk, hogy az áramelosztó hálózatok eljussanak ezekhez az emberekhez. Ha ez nem történt meg, ez a mi feladatunk. Természetesen a civil szervezetek nagyon fontos szerepet kapnak ebben a folyamatban, de együtt kell működniük a magánbefektetőkkel, hogy fenntarthatóbbá legyen a befektetés. Garanciákkal is foglalkozunk természetesen, a, a közlemény tele van garanciákkal akár még többet is hozzáadhatunk ezekhez. Beszéltünk az adóelkerülésről, a tisztességes munkahelyekről, az átláthatóság elveiről, és lezárva felszólásomat, elnök asszony. About consumerism. Nagyon megható szavakkal beszélt a fogyasztói társadalomról, a konszumerizmusról, és persze olyan gazdaságban élünk, amelynek bizonyos motorjai vannak, ezt fel kell ismernünk, és nagyon körültekintőek vagyunk a magánszektorral kapcsolatos megközelítésünkben az ön által vázolt okok miatt is. Tudjuk, hogy megvan a visszaélés veszélye, tudjuk, hogy megvan annak a veszélye, hogy felváltja az egyik támogatása másikat, vagy az úgynevezett crowding out, veszélye is megvan. Nem ez a célunk. Olyan területeken akarunk beavatkozni, ahol azt látjuk, hogy a piaci beavatkozás nem történik meg. Ami a nagyon fontos része az intézkedéseinknek a, az a szabályozási keret. A közlemény pontosan ezekre épül, és reméljük, hogy sikerül elérni ezeket a fontos eredményeket. Az ODA egyelőre nem oldja meg ezt a feladatot. A hazautalások 20-szoros mértékűek, mint az ODA. Tudjuk, hogy Afrikából nagyon sok pénz távozik, sokkal több, mint amennyi jön. Éppen ezért biztosítani kell, hogy biztonságos legyen a beruházások sorsa, és jogszerű ezekben az országokban. Ez egy nagyon nehéz feladat, a párbeszédben való részvételre felhívjuk a parlamentet is és a fejlesztési bizottságot, ez egy strukturált dialógus a magánágazattal, és kérem, hogy ebben önök is vegyenek részt. Köszönöm. Köszönöm, Déva úr. Elnök asszony. Nem gyakran esik meg, hogy hogy, hogy lesodor úgy szinte a, a bizottság képviselőjének mondandója engem a színpadról, de bizony most ez történt Köszönöm szépen, sok érdekességet, amit elmondott. Ha nagyon azt igyekeztem szerényen felvetni, hogy a magánszektor be kéne vonni a felettesi célok megvalósításába. És hogy miért, arra megadnám a választ, ha megengedik. Gyors számolást, egyszerű számolást végeztem. Az EU teljes költségvetése erre a célra 144 milliárd euró. 1,45%-a a, a GNI-nak. 1,04%-a. Nagyon gyakran elmondtuk azt a igényünket, hogy a tagállamok a 0,7%-os GNI hozzáállásokat fizessék be az udi ba a, a fejlesztési célok alapjába. Ha kiszámolják, ez kb. 120 milliárd euróra rúg összeg. Ha 140 milliárd az 1,1% a GNA-nak, a 0,7% az kb. 120 milliárd euró lenne. Tehát az ODA alap teljes összege 120 milliárd euró. Most tudjuk, hogy két milliárd ember él a világon, akik napi egy-két dollárból élnek meg. Az abszolút szegénység állapotában. Nem kell hozzá tudósnak lenni, hogy elosszuk a 130 milliárdot két milliárd emberrel, hogy egy döbetes számra jussunk, 65 euró évente az eredmény. Tehát az egész szakbizottság, az egész DEFCO, az egész fejlesztési közösség, az összes civil szervezetek, arról beszélünk, hogy 65 eurót adunk évente fejenként annak a két milliárd embernek, akik naponta egy és két dollár között tengődnek. Ez azt jelenti, hogy hetente egy eurót adunk a kezükbe ezeknek az embereknek. És ezzel azzal nyugtatjuk magunkat azzal, hogy ezzel aztán elrendezzük a szegénység ügyét. Szakbizottságüléseket szervezzünk, koherenciáról, kompatibilis kérdésekről vitázunk, mindenféle szakbizottságokat felállítunk, hogy megvizsgáljuk, hogyan költjük el ezt a heti egy euró összeget. Ez soha nem fogja a szegénységet felszámolni, hogyha évente 65 eurót adunk ezeknek az embereknek. Abszurd gondolat. Őrület. Magunkat vezetjük félre. Valami másra van szükség. Elkezdtem gondolkozni ezzel rendben. A tagállamok nem adnak 0,7%-ot, ettől vissza csúsznak, úgyhogy még a 120 milliárd eurós feltételezésem sem helytálló. Még ennyi sincs a kalapban. Még 65 euró sem, tehát ha évente, meg hetente egy euró sem. Ezeknek az embereknek kevesebb. Úgyhogy erről van itt minden, minden amit itt, itt, amiről beszélünk, ez pusztán e, e körül forog. Kérdés tehát, hogyan tudjuk helyzetbe hozni ezeket az embereket, akik egyik napra a másik napra élnek, a, a negyedekben, a legszörnyűbb körülmények között, nemzedékről nemzedékre tengődve. Nagyon jó eszmetyelő után vagyunk. Nagyon megragadott néhány dolog, amit hallottam, például az adóelkerülés ügye. Nagyon sok vállalat van, amely kiaknázza azokat az államokat, ahol nem fizet adót, ahol egyébként működteti a gyárait, mert offshore eh, helyeken vannak bejegyezve, csinálják ezt európai, meg amerikai cégek is. Ezt kell kiküszöbölnünk, az, hogy ott fizessenek adót, ahol a pénzt keresik, abban az önkormányzatban. Ezzel kell foglalkozni. Aztán a hitelhez való hozzáférés, ahogy Szilva Pereira kollégám is elmondta. Meg kell vizsgáljuk az inkluzív növekedés és munkahelyteremtés lehetőségeit. Charles gondolat a, a kézműves ö, szaktudásokról. Nos, Sri Lanka a, a polgárháború után az északi területén, ahol a polgárháború volt, 25% volt. Volt a csökkenés. Mind ahol kráterek, bombakráterek voltak. Most viszont daruk vannak mindenhol. Felmerül a kérdés, újépítés folyik, van -e elég köműves ö, ö, ö, szerelő? Mondják, nincs. Úgyhogy kis iskolákat nyitnak, a, a, a köművesek tanítják a köműveseket, a, a villanyszerelők a, a, a villanyszerelő tanoncokat. Úgyhogy a nagy vállalatokat meg kell kérdezni, hogy ti segítetek abban, hogy, mag, hogy nemzetközi standardek szerint oktassanak, vagy csak valami alap kontárkodást tanítanak. Tehát ha nemzetközi cégek képeznék ezeket a mini iskolákat, szakiskolákat, ahol ezek az új szakemberek kerülnek kiképzésre, akkor ezzel hatalmasat léphetnénk előre, helyzetbe hozhatnánk ezeket az embereket, a megfelelő szakismereteket adhatnánk a leg, megfelelő emberek kezében megfelelő szinten, és munkahelyeket teremtenénk. Hautala asszonynak nagyon köszönöm pozitív megjegyzéseit, és várom, hogy működjünk ebben a szellemben, és Norbertnek a jó vállalatpolitikákkal kapcsolatos felvetéseit a fiatalokkal kapcsolatban, hogyan lehet az ifjúkat felszerelni, felruházni megfelelő szakismeretekkel, és a biztos bizottság mondandója is nagyon fellelkesített, de különösen a vidék áramosítása ügyében 50 évig vártunk arra, hogy a 300 mérföldre levő erőműtől a faluba, afrikai faluba megépülne vezetek, vezeték. Én Brazil Kongóban jártam nemrég, mindenhol azt láttunk, hogy, hogy vízesések vannak mindenhol. Megkérdeztem a minisztert, hol vannak a mini erőművek, vízerőművek? Döbbenten nézett rám, miről beszélek? Mondom, kis, kis turbinákat lehet felállítani, ami a hely falvakban összedobnák a pénzt, vennének egy kis villamos dinamót, és az ellátná árammal az egész környéket. hogy bárki csinál ilyet? Erről beszél a bizottsági kollega. Úgyhogy mikrohitelt lehet adni a, vála, a falunak arra, hogy megvegye a turbinát, a mini turbinát, akkor ez ön, ön a lábára tud állni. Annyi mindent lehetne csinálni Ezeket kell megvizsgáljuk. Abban is biztos vagyok, hogy a jelentés nagyon sikeres lesz ezen a kiegészítéseivel. Nyilván nem elég egyszer megírni ezt a jelentést, hanem hogy az emberi jogi kérdésekben és egy sor más a politika koherencia kérdésében is egy, egy hosszú távú újra és újra visszatérő gyakorlat kell legyen, az, hogy a tőkéhez való hozzáférést elősegítjük, a pénzhez való hozzáférést. Az EU-nak nincs meg a megfelelő forrása. Abszurdum az, mint mondottam, hogy 60, évente 65 eurót adunk, évente, naponta, hetente egy eurót arra az embereknek, hogy megoldják ezeket a problémákat. Itt abban is, hogy nem. Köszönöm. Doing your report on the private sector, we've got two other reports van még két másik jelentés az adó kérdésekről, és egy harmadik fejlesztési célokról. El kéne döntenünk, hogy melyik jelentéshez mit szólunk hozzá, mit vállalunk el. szerintem elég lenne a koherens jelentéssomagot együtt vinni, és a fő kérdésekre koncentrálni a következő koordinátorok ülésén. Ezekből a jelentésekből, a kísérletésekből ki kell szűrnünk a közös üzeneteket. Nincs több dolgunk ma, de a plenárisan a héten dél lesz vita, legyünk ott holnap este, és november 17-én 5. 5 órától Stranidis biztos fog nekünk beszámolni az ebola helyzetről. 21-én Strasbourgban a Szakarov díj új elnyerőjével találkozunk. Hosszú, de gyümölcsöző volt a mai délután. Köszönjük a tolmásoknak is most visszaadunk 10 percet abból a sok-sok plusz 10 percből, amit itt kellett tölteniük. Most kicsit korábban befejeztük viszont.